anche i rappresentanti delle altre commissioni, in particolare della Commissione Petizioni e della Commissione Libe, che fossero presenti. Intanto darei subito la parola a chi vuol parlare per primo, eh, l'onorevole Gurmai, l'onorevole Lamassur. Onorevole Lamassur, ha la parola. Oui, merci Monsieur le Président. Euh, avec Zita, nous avons tiré au sort et, et donc je, je ferai l'introduction et elle fera la conclusion, notamment pour présenter les, les amendements de compromis. Euh,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 strongly believe it is important uh, for the future. And don't forget that uh, the Lisbon Treaty anniversary will be uh, very soon. And if you could give a nice present for our European citizens, yes, we could make it. Thank you very much. Grazie. Allora apriamo la discussione e ha chiesto per primo di parlare, eh, no, dunque do la parola appunto come è doveroso eh, alla collega.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 Commission to use its discretion. Arra kell felszólítanunk a bizottságot, hogy legyen mértéktartó annak megfontolásában, hogy szervezek közmeghallgatást vagy sem. Az utolsó megjegyzésem pedig tulajdonképpen egy kérdés a Kulturális Szakbizottság módosítójára kitérve. Ez a 31-es módosító indítvány. Itt ők azt javasolják, hogy a bizottságot segítse egy független bizottság. Én nem értem ezt a koncepciót, illetve nem értem a függetlenség koncepcióját ebben az összefüggésben. Én ezt az eljárást nem részletezném feltétlenül, hiszen egyértelműen el kell tudni dönteni azt, hogy befogadható egy kezdeményezés vagy sem. Sí, onorevole Duff, Guerrero. Köszönöm, Duff kolléga, Werner kollégája szó. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én, még, én magam is emlékszem még arra, hogy akkor, amikor először, az els, először, els, első alkalommal beszéltünk itt a polgári kezdeményezésről az Európai Parlamentben, Cassini úr, elnök úr a következőket mondta. Elmondta, hogy mennyire fontos ez a kezdeményezés, annak érdekében, hogy az európai polgársági érzést erősítsük, hogy a polgárok tehát európai polgárnak érezzék magukat az Európai Uniós tagállamokban, és legyen részvételi lehetőségük. És fontosnak tartotta azt, hogy ez ne egy intézményi eszköz maradjon, amely csak államok között létezik, hanem olyan dolog kell, hogy legyen, amely a polgárokat is érinti, amely a polgárok számára is aktív eszköz arra, hogy részt vegyenek a demokrácia alakításában. A véletlen azonban úgy hoztam, ha holnap szavazunk, és holnap elfogadjuk ezt a mandátumot, illetve a jelentéstevőnek ezt a mandátumot megadjuk a későbbi tárgyalásokra, akkor Ezzel pontosan a Lisszaboni szerződés első születésnapján fogadjuk el ezt a kezdeményezést, és ezzel párhuzamosan egy intézményi előrelépésre is sor kerülne. És az európai polgári részvétel tehát párhuzamosan alakulna és fejlődne. Hogyha a polgári kezdeményezésről beszélünk, akkor el kell mondanunk azt is, hogy éppen, hogy az európai polgárságról van szó. Azoknak a kezében van ez az eszköz, akik az unió polgárai. Mindemellett sok embert érint és foglalkoztat ez a kérdés az Európai Unióban, ezt tudjuk, de mégis jog, eh, az polgári kezdeményezés benyújtásának jogával az állampolgárok eh, rendelkeznek. De nem muszáj, hogy ott gyakorolják ezt a jogot, ahol éppen laknak. Dafur, önnek abban igaza van, hogy eh, Nem szabad feláldoznunk a polgári kezdeményezés minőségét a sebesség oltárán. Nem lehet csak az a célunk, hogy minél gyorsabban fogadjuk el ezeket a kérdéseket. Azt gondolom azonban, hogy sikerült már ezeket a dolgokat eléggé végig gondolni, és valószínűleg később a tárgyalások során, a háromoldalú egyeztetés során még tovább tudjuk, tudunk gondolkodni ezen a kérdésen. Különböző álláspontok vannak a témában. És ezek a különböző álláspontok, ezekkel kapcsolatban felmerül az, hogy a problémát valahol meg kell oldani, és ennek a, erre a megfelelő időpont holnap lesz, amikor is a polgári kezdeményezésről szavazunk. A következőt szeretném ezzel kifejteni. Még nem igazán sikerült megegyeznünk, nem azért, mert nem világos a kérdés, hanem azért, mert ezek a véleménykülönbségek csak, a szava, csak szavazás útján oldhatók meg. Ezzel azt is szeretném mondani, hogy a jelentéstevőknek a kezébe elég szabadságot kell adnunk, elég mozgásteret kell adnunk a tárgyalásokra, miután elfogadtuk a polgári kezdeményezést. És még egy dolgot hadd említsek, amelyet, amit az elnök úr is mondott. Nagyon sok módosító javaslat nyúl, javaslatot nyújtottak be, de csak három-négy kérdés köré csoportosulnak ezek. A legtöbb módosító javaslat ezen három-négy kérdés körül forog. És hogyha egy, egyes frakcióknak vannak bizonyos átléphetetlen határaik, akkor ezeket juttassák kifejezésre, és akkor utána kezdődhet a szavazás. És emellett arra is szeretnék még utalni, hogy nehéz lesz a 16 éves korhatárt elfogadtatni mindenütt. Nem tudom, hogy mennyire fog ez sikerülni, de mégis hasznos intézkedés lehet ez a kollégáink kezében. Azt hiszem, hogy Lamasz úr is utalt a következőkre. A parlamentnek a meghallgatások során szerepet kell kapnia. A parlamentet ebbe be kell vonni. A kérdés persze az, hogy milyen formában lehet ezt megtenni. Vagy itt a parlamentben kell, hogy sor kerüljön erre, az Európai Bizottság részvételével, vagy vagy pedig, hogyha ilyen meghallgatásra kerül sor, akkor a mi tagjai ezen vehessenek részt. Ami az életbe lépés, vagy hatályban lépés idejét illeti, nos, a következő üzenetet szeretnénk küzdeni ezzel kapcsolatban. Nem szeretnénk, hogyha túlságosan elhúzódna az, ennek a polgári kezdeményezésnek a végrehajtása. Mert ha túlságosan elhúzódik, több mint egy évig húzódik, akkor ezzel olyan benyomást keltünk, mint hogyha még mindig gondolkodnánk bizonyos dolgokon, mintha nem egyeztünk volna meg bizonyos dolgokban. A tagállamok hat hónapos határidőt határoztak meg annak érdekében, hogy kidolgozhassák azokat a jogszabályokat, amelyekre szükség van. És szerintem ez a határidő jó, ezt nem lenne jó tovább nyújtani. Ezt a határidőt, amelyet eh, a jelentéstevők eh, meghatároztak, eh, emellett ki kellene tartani. Rendkívül fontos az, hogy a legtöbb polgári kezdeményezés hamarosan benyújtásra kerül, és akkor három év alatt elég időt, elég tapasztalatot gyújtatni. Köszönöm az ön hozzászólásához, szeretnék rag, csatlakozni. Ugye ön is utalt arra, amit én mondtam. Szeretném most kiemelni, hogy mi az én véleményem ezzel a témával kapcsolatban. Valójában a kor kérdését vagy úgy kellene megoldani, hogy a tagállamoknak adjuk meg a lehetőséget, hogy erről döntsenek, vagy pedig meg kéne határozni azt, hogy az összes tagállamok közül a minimumot alkalmazzuk, vagyis Ausztria esetét, ahol 16 év a korhatár, vagy pedig esetleg lehetne a maximumot, ami 21 év. Minden esetre az biztos, hogy például vannak olyan országok, ahol az alsó és a felsőházra vonatkozóan a ö, választójog korhatár eltér. Mindenesetre Európa nem egy kis ház, nem egy játék, úgyhogy egy bizonyos érettség, egy fokozottabb érettség is indokolható. Lehet, hogy jobb a 18 év, mint a 16 év. Aztán az állampolgársága kapcsolatban egyetértek Gerrero kollégával, hiszen a kezdeményezés hangsúlyozni kívánja az európai polgárság vagy állampolgárságnak a specifikus jellegét mert egyébként ennek a jelentősége elvész, hiszen hogyha megnyitjuk a világ összes polgárának ezt a lehetőségét azzal a feltétele, hogy tartózkodjanak Európában, akkor elveszti az egész a jellegét. Minden esetre szeretnék raga, csatlakozni azokhoz is, akik ugye hangsúlyozzák a kompromisszumok lehetőségét, én holnap nem leszek itt, úgyhogy határidő tekintetében is szeretnék hozzá szólni ehhez a témához. Van három olyan ország, ahol bizonyos intézmények nem, ilyenfajta intézmény nem létezik. Nálunk Olaszországban van polgári vagy népi kezdeményezési lehetőség. Mindenesetre vannak olyan állampolgárok Európában, akik számára ez teljesen új, úgyhogy nekik is meg kell adni az időt a fölkészülésre. Olaszországra egyébként különösen igaz, de úgy gondolom, hogy több olyan ország van, ahol semmilyen bűncselekményt nem lehet büntetni, ha csak nem erő előre már a szabály érvényes. És azt hiszem a 13-as cikk, illetve a javaslatuknak a 13-as pontja határoz azt meg, hogy a szervezők, a kezdeményezés szervezői a pont elején felelősek polgári vagy büntető jogi tekintetben is, hogyha a rendeletet nem tartják be, például hamis nyilatkozatot tesznek, vagy pedig az elektronikus aláírás gyűjtésnél hamis adatokat nyújtanak be. Tehát itt már szerepel egy bizonyos büntetőjogi elvárás, ehhez viszont konkrét büntetőjogi intézkedésre van szükség, amit ugye a tagállamoknak meg kell határozni, pontosan meg kell határozni, hogy milyen esetekről van itt szó, és a büntetőjog esetében ugye nem lehet analógiát alkalmazni, hiszen itt mindenféle egyéb aspektus is felmerül. Aztán még említeném, Szerintem egy kicsit következetlenség van, itt persze lehet, hogy nem jól értettem. Az önök javaslata alapján nekem úgy tűnik, hogy az Európai Bizottságnak 6, illetve 9 hónapja van arra, hogy kidolgozzon egy elektronikus garantált aláírási rendszert. 6 és 9 hónap között van ez a határidő. Ugyanakkor az aláíráshoz nem. A tagállamoknak viszont csak 6 hónapja van a felkészülésre, vagyis a bizottsági 9 hónapnál kevesebb idejük van arra, hogy felkészüljenek az új intézmény végrehajtásai szabályaival. Hát szerintem egy évet lehetne itt is meghatározni. Aztán azt is elmondanám, hogy épp azért, mert ez egy fontos kérdés, nagyon fontos, hogy már az első megközelítésben a polgári kezdeményezést valóban a polgárok lelkesen fogadják. Viszont, hogyha van egy olyan ország, a végrehajtási, ahol a végrehajtási szabályok miatt, vagy valamilyen vita, vagy ellentmondás miatt ö, el a dolgokat, akkor úgy gondolom, hogy ha túlságosan elhamarkodjuk a dolgokat, akkor nem fogják megszeretni a polgárok ezt a témát. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos intézmény, úgyhogy ehhez meg kell adni a megfelelő felkészülési időt. Ezekhez a témákhoz szeretem volna hozzászólni. Pont azért, mert holnap nem leszek itt, és szerettem volna, hogy a bizottság ismerje meg a véleményet ezek tekintetében. Most pedig Domsz kollégája szó thank you. Uh... Köszönöm. Ahhoz, hogy egy kezdeményezés elfogadhatóvá váljon, nem eh, elfogadható az, hogy az európai értékek ellen eh, szóló legyen. Én ezt ellenzem, hiszen mindez korlátozó jellegű és eh, szubjektív. A második megjegyzésem. A bizottság szabályozat tervezetéhez képest a regisztrációkor ítélnék meg azt, hogy az európai értékek ellen szól-e ez a javaslat. A hármas és a négyes bekezdés utal, utalnak az európai értékekre, illetve a visszaélés lehetőségére. A második függelékben az is szerepel még, hogy a regisztrációkor a jogalapot kell alapul venni. Tehát ha biztos bizottság úgy értékeli, hogy nem létezik megfelelő joga, jogalapja a kezdeményezésnek, elutasíthatja mindezt. A nyolcas bekezdés szerint a 300 aláírás az alapvető Én meg szeretném kérdezni, hogy ez a szám önmagában véve ellentmondása vagy vagy sem. Mendes de Vigo. Mendes de Vigo kollégája szól. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy amivel ma foglalkozunk és a holnapi szavazáson döntünk, rendkívül meghatározóak, hiszen számos kérdés kapcsolódik a polgári kezdeményezésekhez. Egy olyan ügyről van szó, amely rendkívül fontos számunkra. A konventben, emlékszem, Az Európai Parlament és Nemzeti Parlamenti eh, képviselők összhangjának és Lamaszúr úrnak köszönhetően sikerült eh, a polgári kezdeményezésekről az alkotmánytervezetben dönteni. Mindannyian támogattuk ezt a kezdeményezést. És elhangzott már az is, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba eh, lépése után egy évvel sem járunk még, Éppen ezért nagyon meghatározó, hogy hogyan sikerül ezt a gyakorlatba öltetnünk. Nem minden egyértelmű azonban egyenlőre. Vannak politikai jellegű kérdések és technikai végkövetkeztetések. Nagyon nehéz a 27 tagország véleményét össze, összhangba hozni egymással. Tehát azt gondolom, hogy vannak olyan szempontok, amelyekkel tisztában kell lennünk. jogalkotási polgári eh, kezdeményezésről van szó. Nem arról van szó, hogy olyanok kezdeményezése ez, akik eh, legálisan élnek az Európai Unióban. Ha ez így lenne, egyébként ez mindenki érdekét szolgálná, de nem szabad visszalépnünk attól, amit a szerződés kimond. Éppen ezért egészen egyértelműen kell fogalmaznunk ami pedig Bronz úr felvetését illeti. Hogyha ez a kezdeményezés nem eh, része az Európai Unió kompetenciának, eh, kompetenciájának, akkor nem tudunk lépni. Azt gondolom, hogy a polgári kezdeményezés eh, számos kérdésben tud közelebb vinni a megoldáshoz. polgári kezdeményezésekről szóló rész módosítható. Az Európai Unióról szóló szerződés, a szerződés módosításakor nagyon hosszadalmas eljárást előfeltételez. A szerződés módosításához a konventnek kell összeülnie és nem lehet pusztán polgári kezdeményezéssel módosítani a szerződést. Azt gondolom, hogy ennek világosnak kell lennie az esetlegesen később felmerülő kételyek előterében is. Köszönetet szeretnék mondani a két jelentéstevőnek, illetve Wallis asszonynak is, hiszen ők azon fáradoztak, hogy ez a jelentés legyen polgárbarát illetve legyen egyszerű és költséghatékony a polgárok szempontjából. Itt folyamatosan felmerül ugyanez a dilemma, a szabadság és a biztonság kérdése a tárgyalások során is meghatározó mindez. Számomra mindez magától érte, értetődő. Lamaszur úr bevezetőjében erre kitért. Az aláírások gyűjtéséről, az akkreditációról beszélt, ezt a tagországoknak kell megoldaniuk. Egyszerűen nincs más alternatíva. Rendkívül nehéznek tartom ezt a részt, ha mondjuk ezt a tagországok oldják meg, akkor nem mi mondjuk meg azt, hogy milyen feltételek alapján történjék mindez. Hiszen az Európai Unióban a sokféleség érvényesül, nagyon különbözőek a tagországok, és ez egyszerűen tény. Itt az együttműködés elvének kell érvényesülnie, a hűség elvének, a lojalitásnak az Európai Unión belül, Éppen ezért mindenki megpróbálja a legjobbat kihazni mindebből. Az egységesítést én nehéznek tartom. Azt gondolom, hogy ezt a feladatot komolyan kell megoldanunk. Amit Ten asszony mondott. Ő elmondta azt, hogy hogy mondjuk Berlinben rengeteg Hans Schmidt él, és én az egyetlen Hans Schmidtet keresem. Tehát az, azt az egyetlen, akit én keresek, valahogy be kell tudni azonosítani. Azt gondolom, hogy a biztonság elvének érvényesülnie kell, és hogyha ez egy logikus megoldás, akkor mi ezt üdvözölendőnek tartjuk. A tagországok joga, a tagországok az utolsó szó joga. Azt gondolom, hogy meg kell próbálnunk erősíteni a kölcsönös bizalmat. A meghallgatások kötelező vététele, azt gondolom, hogy ez egy nehéz feladat. Szükség van-e vajon erre? Nem minden esetben, és a bizottság fog dönteni arról, hogy mely kezdeményezést tartja jónak. Hát, hogyha mindezt eh, polgárbarát módon szeretnénk kialakítanunk, akkor bizottságbarát módon is kell eljárnunk. Nem szabad a bizottságot túlságosan sok feladattal felruháznunk. Ami a hatályba lépést illeti, Kasszidi úr eh, érvelését értem. A józan emberi ész azt mondja, illetve azt mondatja számomra, hogy sietnünk kell azért, hogy európai szinten valósulja meg a jogalkotás, és a tagországok pedig csúsznak a megvalósítással. Kompromisszumot kell találnunk. Ha a bizottságnak 6-9 hónapot adunk, akkor miért nem adunk mindenkinek 12 hónapot? Túnasszony megjegyzésére reagálva, Túnasszony kérdést tett fel, amelyet a frakcióm um, megvitatott, heves viták alakultak ki, mi szerint kötnek-e bennünket eh, a jogalkotási kezdeményezések, vagy sem. Hallottam mellette érveket és ellene is. Elnök úr, én úgy értékelem, hogy a polgári kezdeményezések a polgárok kezdeményezései. De más módja is vannak a kezdeményezéseknek. Azt gondolom, hogy erről a kérdésről el kell gondolkodnunk. Vannak olyan kollégák ebben a parlamentben, akik már indítottak kezdeményezéseket. Egy olyan kettős szerepről van szó, amelyet el kell kerülnünk. Azt gondolom, hogy a polgárok kezdeményezései jöjjenek a polgároktól, nem másoktól. A néppárt számára ez egy rendkívül fontos téma. Elgondolkodtunk eh, a módosító indítványokról, és mindez azt mutatta, hogy az érdeklődés jelentős a téma iránt. Holnap pedig eh, bizalmunkról teszünk majd tanúbizonyságot a szavazáson. Egy bizonyos kereten belül lehet mozogni a vélemény kialakításkor. Az első körben mindenki elmondja azt, amit akar, a második körben azt, amire lehetőség van, illetve amiről döntünk. Én a jelentéstevők bölcsességére bízom a tárgyalást, és holnap mandátumot kapnak a szakbizottságtól. A szavazás a parlament számára egy jelentős nap lesz. Köszönöm. Prati. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, szinte már minden elhangzott. Eh, majdnem, hogy egyszerre ünnepeljük a Lisszaboni szerződés születésnapját a polgári kezdeményezéssel. Ez hatalmas nagy téma, ezt bele se gondoltunk eh, mi, akik nap mint nap foglalkozunk ezzel a kérdéssel ez a polgárok részvételét szabályozza, tehát ez a kérdés nem csak a választások alatt, hanem a választások között is részt vehetnének a demokratikus életben a polgárok. Kiváló dolog ez, köszönöm a jelentéstevőknek a munkáját. Elmondhatom, hogy Gurmai Zitának, ha fogalmazhatok így, néha már az agyára mentem, mert állandóan kopogtattam az ajtaján, és nem hagytam neki semmi békét ami emellett fontos, az az, hogy ez a kezdeményezés, ez valóban sikeres legyen, és valóban egyetérthetünk abban, hogy a nagy távolságok miatt, amelyek léteznek az Európai Unióban, online módon is fontos a részvétel biztosítása, hogy ne legyen bonyolult a dolog. Még egyszer szeretném tehát hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos a személyigazolvány szám, ez ne játszon szerepet, hogyha valaki aláír. Gondoljuk el, hogy a szervezők aláírást küldenek, és mindenki hajlandó aláírni, de hogyha valaki megkérdezi, hogy hát az igaz, és a személyigazolványát megnézhetem, felírhatom a számlát, ott már nem biztos, hogy az emberek szívesen aláírnak. Szerintem ez más, hogy is meg lehet oldani. Ami Hans Schmidt vagy Kovács János esetét illeti, Nos, nem gondolom, hogy egy ugyanazon a lakcímen például olyan sok Kovács János lakna, tehát valószínűleg elég a lakcím is. Ami a nyilvános vagy a közmeghallgatást illeti, hogyha mindez a három intézményen kívül történik, tehát hogy három intézményen kívül dolgozó vagy élő emberek, személyek gondolkodnak el azon, hogy hogy milyen az európai, hogyan kell szervezni Európát, lehetőséget kell adnunk számukra azt, hogy arra, hogy elmondhassák a véleményüket, meg kell hallgatnunk őket. Nem szabad ezt egyszerűen lesöpörni az asztalról, egyszerűen gondolkodnunk kell erről is. Ami a civil társadalmat illeti, illetve a szervezeteket, a nem kormányzati szervezeteket illeti, mindig próbálunk ugye a nem kormányzati szervezetekkel párbeszédet folytatni, a pártok, nagyon fontosnak tartom azt, hogy itt az európai parlamenti képviselők ugyan aláírhassanak a polgári kezdeményezésben, de nem biztos, hogy a szervezők között nekik szerepülniük kell, mert nekünk megvan a lehetőségünk arra, itt van a platformunk, hogy a véleményünket elmondjuk. De a pártok, a pártoknak lehetőséget kellene biztosítani, mert a pártok is a civil társadalom részét képezik. A a nem kormányzati szervezetek és a szakszervezetek is. És hogyha ezeket szeretnénk erősíteni, hogyha szeretnénk ezt átláthatóvá tenni, az nagyon jó lenne. Vannak olyanok, akik azt mondják azonban az Európai Unióban, hogy a pártok nem tartoznak ide, a pártok amúgy is csak másodrangú szervezetek. Én ezt nem így látom. A pártokban is emberek dolgoznak, és a pártok is a civil társadalom részét adják, képezik és eh, nem szabad, hogy a pártok csak eh, kerülő utakon vehessenek részt a polgári kezdeményezésekben, hanem közvetlen módon. Eh, természetesen mindig lehetőségük van arra, hogy közvetett módon részt vegyenek, de szerintem nem kellene ilyen kerülő utakra terelnünk az egész dolgot. Ami a finanszírozást illeti, ami a természetes vagy jogi személyek részvételét illeti, itt nem e, igazán lehet szerintem félre menni nem e, gondolom azt, hogy a pártokat ki kellene zárta, zárni. Azzal teljesen egyetértek e, a kolléganőnkkel abban, hogy mi, mint szervezők ne vegyünk ebben részt. Szerintem ez kiváló kezdeményezés, kiváló eszköz, szerintem világszerte ez az egyetlen ilyen típusú eszköz, vannak még azonban véleménykülönbségek, de ezeket majd meg fogjuk oldani a plenárisig. És nagyon örülök, hogyha végre valóban életbe lép ez az eszköz. Köszönöm még egyszer a jelentéstevők munkáját. Grazie. Köszönöm ennek is. te innek képviselője szó. Ja, ich möchte auch gerne... Köszönöm szépen, én is szeretnék néhány dologra utalni. Először is, ami az ütemtervet illeti. Teljesen világos, hogy az első olvasatban meg kell állapodnunk. Azért is, és ebben támogatom az elnök urat, mert a tagállamoknak biztos, hogy szükségük lesz egy évre, hogy ezt a kezdeményezést megvalósítsák, a végrehajtó intézkedéseket meghozzák. Azt hiszem, hogy a tagállamok kivétel nélkül erre figyelmeztettek. Nem mondhatjuk azt nekik, hogy fél év alatt zárják le ezt a munkát. Elhangzott már az is, hogy még akár büntetőjogi előírásokat is módosítani kell, ami az adatvédelmet illeti, ezt is tisztázni kell, meg kell vizsgálni azt, hogy mi lesz, hogyha a szervezők nem tartják be azokat a javaslatokat, amelyeket mi benyújtottunk, vagy azokat a rendelkezéseket. Elhangzott már ugyanis egyes nem kormányzati szervezetek részéről Németországban, hogyha egy kezdeményezés nem volt sikeres, vagy sikeres volt, akkor egyszerűen az összes aláírást meg lehet tartani, és a következő kezdeményezéssel be lehet nyújtani. Na de hát akkor fölmerül az adatok eladásának, értékesítésének a kérdése, és ez Németországban büntető jogi következményekkel járt. Ezeket tisztázni, jár, ezeket tisztázni kell, ezeket a kérdéseket, erre fél év nem elég. Aztán támogatom azt, amit Tónaszony is mondott, hogy a szervező bizottságokban parlamenti képviselők ne üljenek, mindegy, hogy nemzeti vagy európai parlamenti képviselőkről lenne szó. Ezt, ez ellen szólnék fel, én nem támogatnám azt sem, hogy szakszervezetek vagy pártok vegyenek, vagy más jogi, párt, jogi személyek vegyenek részt a szervezőbizottságban, ugyanis polgári kezdeményezésről van szó, a polgár természetes személy. Nem akarok mindenféle nehézségekbe keveredni, azt ellenőrizni, hogy a, júri, hogy a, hogy a jogi, bizo- a jogi személyt megfelelően -e valaki a szervezőbizottságban. Nagyon nagy problémák merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a jogi személyeknek vannak ugye e, elnökségük, felügyelőbizottságuk, ez változik, itt mások kezdenek el dolgozni, a nemzeti jogszabályokat fel kellene, felül kellene vizsgálni, hogy egy jogi szemét hol, milyen szervezetben ki képviselhet, Úgyhogy én azt gondolom, hogy maradjunk a természetes személyeknél. Ami a szakszervezeteket illeti, a szakszervezetek segíthetnek a reklámozásban, a, a kampányban, a tájékoztató kampányban, de nem gondolom, hogy a szervezőbizottságban jelen kell lenniük. Aztán harmadszor, polgárok, Európai Uniós állampolgárok, nem Európai Uniós állampolgárok, vagy Európai Uniós lakosok, lehetnek-e az aláírók között. Nos, itt úgy, lát, úgy azt tudom elmondani, hogy az aldéban nem egységes a vélemény. A német delegáció azonban ellenzi azt, hogy a nem EU-s állampolgárok is aláírhassanak. Nyilván megvannak az okai annak, hogy hogy miért nem hogy miért nem kérvényezte valamelyik állam állampolgárságát a nem EU-s állampolgár, aki már megfelelő ideje az Európai Unióban él. Ami pedig az állandó lakhelyet illeti, ezt, valóban ezt meg kell vizsgálni, hogy ez valós lakcíme, hogyha valaki aláír nem eu állampolgárként, és aztán képzeljük csak el, hogy mondjuk egy millió kínai itt az Európai Unión belül összeáll, és egy olyan témát vett fel polgári kezdeményezésként, ami nem igazán európai kezdeményezés, vagy európai téma, vagy érdek ezért gondolom azt, hogy nem lenne olyan jó, hogyha nem, nem, hogyha nem Európai Uniós állampolgárok is aláírhatnának. Ami a, a határt illeti, én is a 18 évet támogatom, mint, a tag, mint az elnök úr, egyébként pedig inkább talán a tagállamokra kellene hagyni ezt, akkor is, hogyha nem lenne egységes végeredményben. A szabályozás nem gondolom, hogy a polgári kezdeményezést arra kellene használni, hogy végeredményben egy 16 éves korhatárt fogadtassunk el választási korhatárt. Ami pedig a meghallgatást illeti, közmeghallgatásokat illeti, a petíciós bizottság javaslatát támogatom, az Európai Bizottság képviselője is elmondta, hogy a meghallgatást nem az Európai Bizottság szervezi, nem szervezheti, mert semlegesnek kell lennie, úgyhogy csak a parlament szervezheti ezt, és a petíciós bizottság lenne a témáért illetékes bizottság, ez már másodlagos kérdés ugyan, de egy ilyen meghallgatást azért is meg kellene tartani, hogy azok, akik úgy érzik, hogy nem kaptak elég lehetőséget a hozzászólásra, vagy azt gondolják, hogy, a parla- hogy az Európai Bizottság nem a megfelelő eszközöket választja, ne a médián keresztül szóljanak hozzá, hanem egy európai intézményen keresztül. Köszönöm. Honorable eh, Tarkovsky. Köszönöm, Tarkovsky képviselője a szó. Three, three points, very, very... Három rövid megjegyzésem van. Sokan kitértek arra, hogy kiírhatja alá a polgári kezdeményezéseket. Ha elolvassuk a szerződést, akkor ebben az áll, hogy a tagországokból egy adott számú polgárnak kell aláírni a kezdeményezést. De mindez ellentmond annak, amit megáll, amiben megállapodtunk De Vigó képviselővel. A Maastrichti szerződés hozta létre az európai polgárok koncepciót. Azt gondolom, hogy ezt megtölthetjük értelemmel, ezt a koncepciót megtölthetjük értelemmel, és vonzóvá tehetjük. Vonzóvá tehetjük azt, hogy valaki európai polgár. Hányan tudják vajon azt, hogy ez milyen kötelezettségekkel és jogokkal jár együtt? a választásokon való részvétel egyértelmű, de azt gondolom, hogy itt most egy olyan elgondolásról van szó, amelyet reklámozhatunk hogy miért pozitív dolog európai polgárnak lenni. És azt gondolom, hogy ezt akarták elérni annak idején a Maastrichti szerződés tárgyalói. Ahelyett, hogy negatív érveket sorakoztatnánk fel, pozitív érveket is felsorakoztathatunk. Természetesen igazodnunk kell a szerződéshez, de próbáljuk meg pozitív módon alátámasztani a kezdeményezést. és hogyha európai polgári kezdeményezésnek hívjuk, akkor ez a polgárok érdekében kell, hogy álljon. A tagországok száma, ahonnét az aláírók kell, hogy érkezzenek, mennyi legyen ez? Azt gondolom, itt következeteseknek kell lennünk. Amikor megerősített együttműködésről beszélünk a tagországok jelentős számáról, akkor nem lenne jó, hogyha más és más gondolnánk a szükséges tagországok száma alatt a polgári kezdeményezéseknél és a megerősített együttműködésnél. Tehát itt fontos koherenseknek lennünk. Az európai parlamenti képviselők rendelkezzenek-e polgári kezdeményezési joggal. Én értem mindazokat, akik azt mondják, hogy nekünk vannak más eszközeink, azért, hogy bekapcsolódhassunk a politikai folyamatokba, de értem a másik oldalt is, azokat, akik azt mondják, hogy de mi európai polgárok vagyunk. És azt gondolom, az ellen által készített kompromisszum jónak mondható. Nagyon sok olyan helyzet állhat elő, ahol néhányan közülünk, néhányan a nemzeti parlamenti képviselők közül bekapcsolódnak a folyamatban. Gyakran fordulnak hozzánk az emberek, megkérdezik, hogy hogyan szerveződhetnének, mit javasolunk nekik, mik a szabályok. És azt gondolom, hogy a mi feladatunk nekik tanácsot adni az átláthatóság érdekében. hogyha a szervező bizottságban résztvevők ugyanazok, akik a tanácsokat adják, akkor én ebben nem látok semmi rosszat, hogyha ezzel egyidejűleg erős jelzést küldünk a polgárok felé, a tekintetben, hogy nekünk vannak más eszközeink a bekapcsolódásra. Azt gondolom, hogy ez jó kompromisszum. Egyrészt létezik az átláthatóság, a nemzeti parlamenti képviselők bekapcsolódnak ebbe a folyamatban, másrészt azonban az emberek tudják azt, hogy a szavazatuk nem számít. Hát igazából segítik a szerveződést, és ezeket a neveket láthatjuk átlátható módon a szervezői bizottságról készített listán. Azt gondolom, hogy mindez segítheti az átláthatóságot. Köszönöm. Grazie. Köszönöm, Fraszkowski úr, és Fettenberger képviselője szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni. Három-négy megjegyzésem van. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek, kitűnő munkát végeztek egy nagyon fontos témában és azt gondolom, hogy a folyamat végén is óvatosaknak kell lennünk. Azt gondolom, hogy az Európai Unió imidzse szempontjából is meghatározó ennek a folyamatnak a vége. Hogyha nem tudjuk sikerre vinni ezt a témát, akkor ezzel nem közvetítünk jó képet magunkról. Az Európai Unió, a Parlament és a Szakbizottság számára nagyon fontos ez a téma. Három megjegyzésem van. Egyetértek azzal, hogy polgárbarát kezdeményezésként kell kialakítani ezt a kezdeményezést. Mit jelent mindez? Számomra például a következőket. A bírósághoz is lehessen fordulni, illetve az adatvédelmi biztoshoz olyan esetekben, ahol nem volt megfelelő az adminisztráció, illetve a regisztrálás. Remélem, hogy ilyen helyzetekre nem kerül sor, de amennyiben mégis azok, akik a kezdeményezést kialakították, fontos, hogy valakihez fordulhassanak a bírósághoz. Tudom, hogy ők fordulhatnak bírósághoz, De nagyon fontos mindezt ebbe az anyagba is belevenni, azért, hogy ez mindenki számára egyértelmű váljék. Mi ezt tudjuk, de nem egyértelmű ez az információ minden polgár számára. A második megjegyzésem. kollégámmal ellentétben azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindenki, aki legálisan lakik egy adott tagországban, ugyanolyan jogokkal bírjon. a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság témájához is kapcsolódik mindez, és ez mindenkinek a közös joga. Minden Európai Unióban lakó polgárnak. Mindez különbözik a választási jogtól. Vannak gyakorlati érveim is, el tudom képzelni azt, hogy ketten, hárman, négyen azon gondolkodnak, hogy vajon aláírjanak egy kezdeményezést. Közülük néhányan lehetnek Európai Uniós állampolgárok, és lehet, hogy van olyas valaki, aki nem. nem gondolom, hogy ilyen szempontból különbséget kéne tenni európaiak között. A harmadik megjegyzésem. Lehet, hogy ez a pont nem annyira fontos, de mégis kitérnék rá. A diszkrimináció elve. Nagyon fontos, hogy mindenki aláírhasson, mindenki rendelkezzen ezzel a joggal. Éppen ezért azt javasoltam, hogy a fogyatékkal élők is részesülhessenek ugyanebben a jogban. Ha azt mondjuk, hogy Európa egyenlő mindenki felé, akkor ezt be kell írnunk az anyagba is. Az utolsó megjegyzésem a meghallgatásokra vonatkozik. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy bizonyos esetekben fontosak lehetnek a meghallgatások, más esetekben nem. De itt a parlamentben számos meghallgatást szervezünk, ha két vagy három képviselő ezt javasolja. És hogyha ezek a meghallgatások, illetve hogyha Európai Uniós szinten egy millió polgár kezdeményez valamit, akkor fontos lehet a meghallgatás még akkor is, hogyha mindenből nem lesz irányelv, és jogi szempontból nem lesz kötelező érvényű szabály. Azt gondolom, hogy azzal, hogy meghallgatást szervezünk, azt jelezzük, hogy fontosnak tartjuk az egymillió polgár aláírását. politikai kérdésről van szó a döntéskor, azt gondolom a bizottság részéről is. Grazie. Köszönöm. vitt képviselője a szó. Well, thank you, Chair. Just to... Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány rövid megjegyzésem lenne először is. Az a lehetőség, hogy pártok részt vegyenek ebben a folyamatban. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon sok pártot, pártnak nincs képviselete itt a parlamentben, úgyhogy lehet, hogy nem, nem az lenne a legokosabb dolog, hogyha őket kizárnánk ebből a folyamatból. Az arra tekintettel, hogy nekünk milyen lehetőségeink vannak itt az Európai Parlamentben. Eh, Dániában több olyan párt is van a Nemzeti Parlamentben, eh, amelyek nincsenek itt az Európai Parlamentben, úgyhogy nem gondolom, hogy ki kellene zárni őket ebből az polgári kezdeményezési lehetőségből. Másodszor egy kicsit aggaszt engem, nem annyira a folyamat, hogy valamit eh, hogyha engedélyeznek, vagy elfogadhatónak nyilvánítanak egy kezdeményezést, az rendben van, de hogyha nem fogadhatják el, e, nem nyilvánítják elfogadhatónak, akkor mi lesz? Látjuk a kartákban és mindenféle ilyen nyilatkozatban, hogy mindig van fellebezési jog. És hogyha az Európai Bizottság nem befogadhatónak ítél egy kezdeményezést, akkor hova lehet menni? Hol lehet fellebezni? Van-e valamilyen második olvasat? Benyújtottam egy módosító javaslatot, 144-es, itt azt javasolták a szerzők, hogy ellene szavazzunk, tehát abban az esetben, hogyha az Európai Bizottság elutasít egy javaslatot, akkor mi nekünk erről beszélnünk kellene itt ebben a szakbizottságban. Lehet, hogy nem mi vagyunk a legjobb fórum erre, de mi képviseljük az embereket. Úgyhogy szeretném ezt a kérdést felvetni Lamaszur úrnak, és kérdezem, hogy ő mit gondol erről. Nincs -e lehetőség arra, hogy valamilyen fel, fellepezést nyújtsanak be. És hogyha meg igen, akkor hol? Ha nem itt az afkóban. Mi ugyan rendkívül sokat foglalkoztunk ezzel, és rengeteg, nagyon részleteiben ismerjük ezt a kérdést. Kérdezem, hogy akkor nem mi vagyunk a legjobb fórum arra, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. Emellett közfelhatalmazásunk is van, ugye? Ezt a rövid megjegyzést szerettem volna tenni a pártok részvételével kapcsolatban, és kérdezem a jelentéstevőktől, hogy nem szabad, nem, nem akarjuk-e megadni a polgároknak azt az alap, ezt, azt az alapjogot, amelyet egyébként minden más esetben megadunk nekik a fellebezés jogát. Söfrin úr következik. Uh, thank you, Chair. Uh, my... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek. Uh, three points. Három pontot szeretnék mondani. Az első a közvita kérdése. Van itt egy dimenzió, ez a média és a közvetítés kérdése azzal kapcsolatban, hogy mi történik. Hogyha minden jól működik, eh, akkor egy eh, köz vitával kapcsolatos, vagy a közvéleményt érdeklő témával kapcsolatos meghallgatás kiválthatna akkora érdeklődést, ami már a média számára is érdekes lehet, és ezt akár ők is, erről ők is beszámolhatnak nem kellene kötelezni mondjuk bennünket arra, hogy közmeghallgatást tartsunk, de jó lenne, hogyha ez mint lehetőség felmerülne, és fenntartanánk ennek a lehetőségét. A második pont, amit említeni szeretnék, az az aláírásoknak a, az igazolása, ellenőrzése. Nagyon ö, szigorúnak kell itt lennünk, hogyha nem vagyunk elég szigorúak, akkor ki, fognak, ki fogják használni ö, ezt a lehetőséget egyesek arra, hogy hiteltelenítsék ezt az eszközt. Ahol de vannak olyan országok, ahol vannak ugye, van ugye személyigazolvány, akkor ott ezt el kell kérni. A Nagy-Britanniában nincsen személyigazolvány, de lehet más megoldást találni, mint például a közüzemi számlák felmutatását. A harmadik pont az az volt ugye, hogy csak állampolgárok írhassanak alá, én ezt támogatom, és ez erősíti az európai polgárok, vagy az európai polgárság értékét. Nem véletlenül hívjuk ezt európai polgári kezdeményezésnek, hogyha nem, akar, nem azt akarnánk, hogy pol, európai polgárok írják alá, akkor valami másnak neveztük volna ezt a kezdeményezést. És még egy apróságot szeretnék említeni Dafurnak. Ő, ő említette az oroszokat Lettországban. Mostanra már a legtöbb orosz, vagy orosz nyelvű személy megszerezte Lettországban és Észtországban is az, az állampolgárságot. érdekes módon 300 ezer orosz él Nagy-Britanniában, akik az ő felfogás értelmében akár alá is írhatnák ezt a kezdeményezést. Prima. Prima di dare la parola al rappresentante. Mielőtt átadom a szót a bizottság képviselőinek, Szeretnék én is még egyszer hozzászólni érdemben a témához. Engedjék meg ezt nekem, hiszen holnap nem leszek itt, úgyhogy én is szeretném elmondani a véleményemet. A következő megjegyzéseim lennének. Első. 11 per 4-es cikk azt mondja, az európai polgárok egy milliós mértékben, vagyis ugye egy petíció aláírása esetében, hogyha petíció aláírását lehetővé tesszük nem európai polgárok számára, akkor a szerződés ellenében mennénk. Második megjegyzésem. Hat hónap vagy egy éve ezt már említettem. Nem tudom, hogy jól értem-e, de ugye az szerepel a javaslatban, hogy a bizottság 6, illetve 9 hónapos időt kap arra, hogy ki dolgozza az aláíráshoz, illetve az elektronikus aláíráshoz az feltételeket, és a új szoftverrel rendelkezzen. Hát ez egy új dolog, és talán ez a legérzékenyebb kérdés. Nekem nagyon fontos ez, és nem hiszem, hogy bármelyik országban lenne lehetőség jelenleg elektronikus szavazásra. Legalábbis Itáliában, Olaszországban biztos, hogy nem. Tehát a bizottságnak ugye ki kell dolgozni ezt a rendszert, és aztán utána kell, tudnak csak a tagállamok dönteni, hogy hogyan alkalmazzák ezt a saját országukban. Hát akkor a tagállamok hogyan tudnák a saját szabályaikat hat belül fölállítani, azelőtt, hogy a bizottság a rendszert fölállítaná, ami egy nagyon érzékeny, nagyon bonyolult rendszer. Ezt nem tudom megérteni. Ez a logika számomra nem elfogadható. Ezért én is azt szeretném kérni, hogy egy év legyen a tagállami felkészülési idő. Harmadik megjegyzésem, már elhangzott, de én is szeretném hangsúlyozni. Nem csak az azonos nevűek problémája merül fel, hanem az aláírás hamisítás kérdése is. Képzeljük el, anélkül, hogy bárki mondjuk megfontolt szándéka, rossz indulóan lépne föl, mondjuk néhány ezer aláírás hiányzik, hát akkor nagy a, a csábítás arra, hogy olyan emberek nevét írják be, akik nem is tudnak az egészről semmit. Maguk szerint létezik ez a csábítás? Hát szerintem igen. Pontosan azért, hogy a kezdeményezés komoly legyen, ezért ellenőrizhető, autentikus és dokumentált kell, hogy legyen az aláírás. Ugye mintavételi ellenőrzés, stb. Ugye nagyon nehéz mindez, de hát a polgároknak azt is meg kell szokniuk, hogy szembenézzenek magukkal, hogy vállalják az arcukat a kezdeményezésekhez, hiszen ha nem adják az arcukat, nem adják a nevüket, az ellenőrizhetőséget, az azt jelenti, hogy nem is hisznek abban a kezdeményezésben. Úgyhogy én eh, előfeltételnek venném az ellenőrizhetéseket. Még egy megjegyzésem, és már is befejezem a hozzászólásomat. Felebezési lehetőség. Komoly ez a felvetés, és úgy tudom, hogy nagyon sok ilyen jellegű módosító indítványt nyújtottak be, tehát, hogy eh, a bírósághoz lehessen fordulni, vagy akár a parlamenthez, de nekem ez eléggé problematikus, hiszen a mi bizottságunk, amelynek a feladat az alkotmányügyekkel való foglalkozás, és nagyon gyors határidőn belül meg tudja oldani a kérdéseket. Tehát ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy a bírósághoz lehessen fordulni, a bíróság már így is el van havazva, és nagyon hosszúak a határidei. Mm, egy olyan eh, intézmény kéne, hogy legyen, akár ne is hívjuk konkrétan fellebezésnek, hívjuk újbóli ellenőrzésnek például. Ezt talán mi tudnánk a leginkább megtenni. Aztán még egy megjegyzésem lenne, azt hiszem, hogy volt is ilyen módosító indítvány, úgyhogy ezt szeretem volna támogatni, és Steiner úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Rövid leszek. Én És szeretném most elmondani, hogy a bizottság nagyon optimista, nagyon jó volt az együttműködés a három intézmény között. Az előadók nagyon jó munkát végeztek, és tényleg mi is meg vagyunk győződve arról, hogy hamar megállapodásra tudunk jutni. Ezért négy konkrét témát említenék amelyek véleményünk szerint is még problematikusak, illetve megjegyzéssel szeretnék élni a felebezések témájához is. Első téma a közmeghallgatás vagy nyilvános meghallgatás. A bizottság egyetért például Mendez de úrral, vagy Duff úrral, akik azt mondták, hogy ne legyen jogi kötelezettség arra, hogy ezt meg kelljen szervezni. Hogyha például a parlamentnek fontos, hogy mindenképpen legyen jogi kötelezettség, akkor a bizonyítvány biztosságnak az a véleménye, ami egyébként már többször elhangzott, hogy ne a bizottság kerüljön az előtérbe, hanem inkább a parlament, hiszen a bizottságot esetleg könnyebben korle, kritizálhatják a végső döntés tekintetében, és esetleg azt fogják mondani, hogy rosszul szervezte meg direkt a bizottság a meghallgatást, célzottan, azért, hogy a bizottságnak kedvező végeredmény lehessen. Tehát ezzel kapcsolatban ezen a megjegyzésem. Aztán megjegyzés a nyelvek tekintetében. Szeretnénk megtartani az eredeti javaslat egyszerűségét, vagyis a kezdő regisztrációt egy nyelven lehessen megtenni, aztán a bizottság ezt elemzi jogilag, megnézi, hogy a feltételek teljesülnek-e, és amikor a regisztrálás megerősíték, csak akkor kellene a bizottságnak a fordításokat a többi nyelvre vonatkozóan benyújtani, és a bizottság majd akkor regisztrálja ténylegesen a kezdeményezést. Tehát jogilag nem akarjuk bonyolítani az egészet, és nem akarjuk ezt a rendeletben részletesen leszabályozni. Úgyhogy ezt az egyszerűséget szeretnénk föntartani, esetleg egy nyilatkozban lehet ezt majd pontosítani, ha ez szükséges. Ugyanez érvényes az új 20 per B cikre vonatkozóan a támogatás tekintetében elhangzott már többször is, hogy kell-e, hogy támogatást, segítséget biztosítsunk, vagy legyen egy bizonyos bár, párbeszéd a szervező számára azért, hogy támogassuk őt, hogy tisztázzuk a kérdéseket. Véleményünk szerint veszélyes és bonyolult, hogyha jogi, részletes és kötelező szabályokat vezetünk be erre vonatkozóan. Esetleg ezt is nyilatkozatban lehetne pontosítani. Ha mégis szükség lenne az utalásra a parlament számára, akkor egyszerűen esetleg azt lehetne említeni, hogy a bizottság támogatást biztosít. Tehát ilyesmit be lehetne venni a szövegbe, de csak általános megfogalmazás szintjén. És a, nem egy önálló cikk lenne erre a legjobb, hanem a négyes cikken belül esetleg, például Lamasz úr beszél itt a regisztrálás kérdéséről, úgyhogy talán oda kellene beilleszteni ezt az utalást a kötelezettségre, hogy a bizottság támogatást kell, hogy a Negyedik megjegyzésem, felülvizsgálati klauzula. Ez rugalmas és egyszerű kell, hogy legyen három évente rendben, ezzel egyet tudunk érteni, bár az első időszakban lehet, hogy ez túl rövid, öt évet javasoltunk, de el tudjuk fogadni a három évet is. Ugyanakkor, hogy három évente rendszeresen legyen felülvizsgálat, ezt túlzásnak tartjuk, hiszen minden adat mindenkinek a honlapon keresztül rendelkezésére fog állni, az összes javasolt kezdeményezésről, melyik volt sikeres, melyik nem, milyen választ adott a bizottság, minden publikus lesz. Ezért nem értjük, hogy miért kellene egy ilyen jogi kötelezettséget vállalni, hogy három évente újra értékeljük ezt. Én egyébként egy sor módosító indítvány, és a tanács részéről is ez elhangzott, hogyha terheljük konkrét példákkal ezt a klauzolát, ezt az áradékot, ugye három év után ellenőrzés például ennek meg ennek a pontnak a témájában, az online rendszer tekintetében, aztán a tanácsnál akkor volt a polgári bizottság témája, és fölmerült az átláthatóság témája. Tehát a végén egy hosszú listát fogunk felállítani, és akkor ezzel kicsit leértékeljük az eddig elvégzett munkát, hiszen nagyon sok specifikus kérdés, hogyha ott felsoroljuk, azt, azt a, a kételyt fogja felvetni, hogy esetleg rosszul van el, előkészítve az egész. Tehát szerintem csak egy egyszerű felülvizsgálati záradékot kell beilleszteni, felülvizsgálat ilyen időszakonként általánosságban még egy utolsó megjegyzésem lenne a fellebezési kérdés tekintetében. Ez egyértelmű, hogy minden területen ez a lehetőség meg kell, hogy legyen. Tehát ha a polgár úgy gondolja, hogy a bizottság nem jó munkát végzett, akkor az ombudsman rendelkezésre áll pont ezért. Úgyhogy a meghallgatáson egyébként meg az ombudsman is mondta, hogy ha nincs semmi a szövegben, én akkor is ott vagyok. Ez egyértelmű. Egyébként a nemzeti hatóságok esetében is ez igaz, hogyha például az ellenőrzést nem jól végzik a nemzeti hatóságok, akkor ez az eszköz rendelkezésre áll. Természetesen a regisztráció megtagadása esetén egyetemű, hogy van ilyen lehetőség. A bizottságtól például lehet kérni a pontosítást, az indoklást, hogy tájékoztassa a szervezőt, és rendelkezésre állnak ezek a úgynevezett felebezési lehetőségek. Az biztos, hogy a szöveget nem kéne terhelni részletes felebezési szabályokkal, hiszen ez általánosságban már így is létezik. Köszönöm. Adesso prima a... A tanács is itt van, Elmandó, és ő is szeretne hozzászólni. Thank you very much, Chairman. And, um... Köszönöm, elnök úr. Csak néhány pontot szeretnék kiemelni. Mindig nagy megtiszteltetés számomra, ha itt lehetek, és érdeklőség, érdeklődéssel hallgatom a konstruktív vitát. A koreper szintjén is nagyon fontos megbeszélések történtek. Szeretnék visszatérni a befogadásról, illetve a tagországok feladatairól. Nincsen túl sok hozzáfűzni valóm az elhangzottakhoz. A tagországi kapacitásokat illetően, ami az igazolásokat illeti, itt nagyon különbözőek a rendszerek, tagországonként mások és mások, és ezeket nem lehet egységesíteni. Mégpedig eh, nem lehet őket rövid távon egységesíteni. Hosszú viták után a munkacsoportban számos megbeszélést folytattunk a tanácsban. Azt gondolom, hogy az egyszerűsítés területén számos munkát végeztünk, de nem lehet egy sablont mindenre ráhúzni, illetve minden tagországra ráhúzni. Három pontot szeretnék még említeni, amelyek fontosak a tanács számára. Ezeket a képviselők egy része is megemlítette ez a minimális korhatár. A tanács véleménye az, hogy ez a minimális korhatár legyen a minimális választási korhatár. A harmadik megjegyzésem az irányelv hatályba lépéséhez szükséges időtartamot illeti. Azt gondolom, hogy újabb jogalkotási munka, munkára lesz szükség, és bizonyos tagországokban esetleges alkotmánybeli változtatásokra is, mindez pedig időt fog igénybe venni. De a tagországok is minden tőlük telhetőt meg fognak tenni annak érdekében, hogy ezt minél gyorsabban megvalósíthassák. Végül pedig szeretnék utálni a nagyon érdekes kapocsra, olyan tagországok között, amelyek kérték a megerősített együttműködést. És a tanácson belül is elhangzott ez a vélemény, ami a minimális tagországi számot életi egyharmadra gondoltunk, annak érdekében, hogy biztosítsuk az európai szintű kezdeményezéseket. Ezeket az aspektusokat szerettem volna megemlíteni, várjuk a trialógust. Holnaptól kezdődik mindez, és a jelentéstevőkkel, társjelentéstevőkkel való együttműködést is várjuk. A közös célok érdekében minden bizonyal mindenki megteszi a tőle telhető legjobbat. Köszönöm. Grazie. Il Köszönöm. Közben megérkezett Sefkovics biztos úr, a bizottság elnök helyettese. Üdvözlöm őt. Elnézést kérek, hogy még nem zártuk le a polgári kezdeményezésre vonatkozó vitát. Inigo kollégának mondom, hogy holnap délelőtre kell elhalasztanunk a mérleg intézményi aspektusainak a tárgyalását. Szefkovics biztos úr, ha megengedi, akkor befejeznénk még ezt a témát az előadók összefoglalójával, mielőtt átadjuk önnek a szót, úgyhogy Gurmai képviselőt kérné meg, illetve utána Lamas úr képviselőt, hogy az összefoglalót tegyék meg. Okay, first of all, I'm really delighted to see... Uh... Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt van Sefcsovics úr. Ön az ön és munkatársai nélkül nem tudtuk volna ilyen zökkenőmentesen útjára bocsátani, majdnem útjára bocsátani a polgári kezdeményezést. Kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Két-három-négy pont körül forgott a hozzászólások nagy része. Gyakorlatilag eh, ugyanazok a fontos pontok mindenki számára. Mindenki számára. Meg vagyok győződve arról, hogy holnap a szavazás világos képet ad majd nekünk arról, hogy mi a konszenzus a témában uh, we, we try to do uh, our most. Abban is meg vagyok, arról is meg vagyok győződve, hogy uh, minden tőlünk telhetőt megtettünk, és uh, világos mandátumot kapunk a holnapi vita, illetve szavazás után. A tanács és a bizottság is megmutatta azt, hogy uh, folyamatos érdeklődést tanúsítanak a téma iránt, és a lehető legjobb kompromisszumot kell kialakítani. Meg vagyok győződve arról, hogy első olvasatban remélhetőleg le tudjuk zárni ezt a témát. A belga és a spanyol elnökség, illetve a spanyol és belga elnökség után a magyar elnökség a trió harmadik tagjaként tudja, hogy nagyon sok feladata van még ennek az eszköznek a véglegesítésében. A koordinátoromnak teljes mértékben igaza van a hat hónappal kapcsolatban az európai polgárok nagyon várják már, hogy használhassák ezt az eszközt, egyes tagállamokban azonban jobb előkészítésre van szükség. Húsz nap elteltével, január 20-a körül ez hatályba léphet remélhetőleg. Köszönöm szépen a hozzászólásaikat, köszönöm szépen a vitát, és nagyon hálás vagyok a szakbizottság elnökének, aki lehetővé tette a mai vitát. Nagyon sajnálom, hogy ő nem tud itt lenni az ülés végéig, de biztos vagyok benne, hogy ő is elkötelezett a jelentés sikere iránt. Köszönöm, Gurmai képviselő, Lemeszúr úr Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm Sefkovics biztos urat. Köszönet az összes kollégának azért, mert gazdag megjegyzéseivel hozzájárultak a témához, köszönöm a módosító indítványokat, és Röviden szeretnék visszatérni néhány konkrét témára, illetve reagálni szeretnék a hozzászólásokra, a kérdésekre, szeretnék választ adni. A szervező bizottság tagjainak a száma az az elvezetett minket, hogy az európai polgárok, minden európai polgár, és csak az európai polgárok kezdeményezhessenek. Ez egyen érvényes ugye az aláírás tekintetében, és következésképpen a szervezők esetére is, akik a szervezőbizottság tagjai mm, hogy az európai parlamenti képviselőknek van-e joga, hogy a szervező részt vegyenek, vagy sem? Ez a következő kérdés. Ugye 751 képviselő, és ugyanakkor egy millió aláírásról van szó. Hát persze, nagyon sokkal-sokkal fontosabb minőségileg a mi aláírásunk, de mennyiségi szempontból azért nem olyan jelentős ez a 751 lehetséges aláírás. Traszkowski képviselő egyébként jó a magyarázatot adott arra vonatkozóan, hogy a véleményünk mögött milyen filozófia áll. Én úgy gondolom, hogy a 119-es módosító indítvány egy elfogadható kompromisszum a tagok nagy része számára, hiszem. Nézzük a hierarchiát. A harmadik országbeli polgárok, akik nálunk élnek, nálunk van bejelentett lakhelyük. Aztán normál állampolgárok, nem képviselők, akik Európában élnek. Aztán nemzeti parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők, aztán politikai pártok, ugye jogi személyek, konkrétan politikai pártok. Milyen válaszokat javaslunk mi ezeknek az esetében? Harmadik országbeli polgárok, európai lakosok. A szerződés ezt nem teszi lehetővé, hogy, a szerződés nem teszi lehetővé, hogy ők részt vegyenek benne. Nem polgárok, nem vehetnek részt benne. Az általános polgárok, minden polgár tagja lehet a szervező és természetesen aláíró is lehet nemzeti parlamenti képviselők. Messerschmitt úr egy fontos megjegyzést tett és ezért úgy gondolom, hogy a 119-eshez egy szóbeli módosítóra van szükség. A nemzeti parlamenti képviselőknél ugye vannak olyan politikai pártagok, akik nincsenek képviselve az Európai Parlamentben. Tehát valójában erre oda kell figyelni, hiszen azzal szemben, amit én magam javasoltam, talán nem ugyanabba a kategóriába kéne tenni a nemzeti képviselőket, mint a az EP képviselőket. Aztán itt vannak az európai parlamenti képviselők, itt én azt a kompromisszumot javaslom, a 119-es módosítón keresztül, hogy ezt a jogot általában az európai polgárok, ugye idézőben rendes, nem képviselő polgárok gyakorolhatják, vagy legalábbis nem európai parlamenti képviselő polgárok gyakorolhatják, és ők vehetnek eh, részt a szervező bizottságban. Ugye abban a 7, 9 vagy 10 vagy akár hány szervező bizottságban tagok lehetnek. Ha egyébként európai parlamenti képviselők támogatni akarnak már a kezdetektől fogva egy polgári kezdeményezést, akkor részt vehetnek a szervező bizottságban, de a minimum számba nem szabad őket beszámítani. Tehát amikor meghatározunk, hogy hány tagból kell, hogy álljon ez a szervezőbizottság. Ez szerepel a 119-esben. Aztán jogi ö, személyek, konkrétan politikai pártok ö, e, kérdése. A szocialista pártok, vagy szocialista frakció, és szocialista frakció elnöként is szeretném azt mondani, hogy a politikai pártok részt kéne, hogy vehessenek a szervezésben. Egyébként többen azt mondták, hogy betű szerint tartanunk kell magunkat a szerződés konkrét cikkéhez. És ott viszont természetes személyek szerepelnek. Egyébként magától érthető, hogy a szocialista párt, a, a néppárt, konzervatív párt, bármelyik európai vagy nemzeti párt pártként ösztönzi, támogatja, nevét akarja adni, részt akar venni egy ilyen kezdeményezésben egy helyi szinten, akkor teljesen ehhez gratulálunk, ebben teljes a szabadság. Én meg vagyok győződve arról, hogy ez így kell, hogy működjön. átláthatósági kötelezettséggel, amit még egyszer hangsúlyoznék, ami a szervezőket terheli, tehát ő, ő tudni kell, hogy nem kormányszervezet, vagy politikai párt, vagy, vagy egyébként milyen szervezetek támogatják a kezdeményezést. Úgyhogy beszéltem a harmadik országbeli állampolgárok kérdé, vagy polgárok kérdéséről, aztán Döf úr hozzászólására szeretnék azzal reagálni, ugye fölmerül lehetőség, hogy az Európai Bizottságnak van joga ugye módosítási javaslattal élni, és hogy az állampolgári polgári segítségével a bizottságnak kezdeményezhetné esetleg a szerződés módosítását. Nem, az új cikknek nem ez az értelme, sőt azt is hozzátenném ehhez, esetleg majd a tanács képviselője javítson ki, ha nincs igazam, de itt a tanács kéri, hogy még pontosabban fogalmazzunk, vagyis se közvetlenül, se közvetetten a polgári kezdeményezés nem célozhatja a szerződés módosítását. Andrew Döfnek tehát azt mondanám. Én a, kiinduláskor én szeretem volna, hogy a módosító indítvány ezt tartalmazza, hogy akár a szerződést is lehessen módosítani, de aztán egy borzasztó ellenállásba ütköztem a saját politikai családomban, úgyhogy felégették alattam a talajt. Nem lehetek kétszeresen zsandárk, úgyhogy feladtam. Aztán a meghallgatás kérdése. Többen foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Végül is hasonló értelemben szóltak ehhez hozzá. A bizottság kevésbé lelkes ebben a témában, mint mi. Mi úgy gondoljuk, hogy el kell ismerni a jogot a közmeghallgatásra. Miért is? Mert mi szeretnénk segíteni a bizottságot abban, hogy el lehessen kerülni azt, hogy ő politikailag kötelezőnek érezze, hogy minden polgári kezdeményezés után jogalkotási kezdeményezésekkel, hogy éljen. Tehát ennek az eljárásnak éppen az lenne a célja, illetve nem az legyen a célja ennek a lehetőségnek, hogy állandóan jóalkotási kezdeményezéseket kelljen a benyújtani. Tehát ugye fontos a, a jobb jogalkotás elve is, és erre tehát más lehetőséget, illetve másfajta politikai következményt kell biztosítani. Azt kell garantálni, hogy legalább egy nyilvános meghallgatásra sor kerüljön. Hogy hogy lesz ez megszervezve, itt meg kell találnunk a jó kifejezést, a jó megfogalmazást. Az egyetemű, hogy a bizottságnak ebben nagyon fontos lesz a szerepe, a folyamat során végig, és a meghallgatás szervezésekor is. Az Európai Parlament persze sokkal jobban hozzászokott már nyilvános meghallgatások megszervezéséhez, mint a bizottság. Lehet, hogy más közösségi szervek, amelyek nem intézmények, például a Régiós Bizottság, vagy az EGSB, vagy az ombudsman is szerepet kaphat ebben. Ezt még tisztázni kell. Mindenesetre számunkra ez fontos. Messerschmitt uh, úr érdekes megjegyzést tett, illetve a 144-es módosító indítványában szerepel a véleménye. Ezt uh, figyelembe kellene venni, véleményem szerint is. És uh, tehát lehetőséget kell adni arra, hogy másfajta politikai következmény is lehessen, ne csak jogalkotási kezdeményezés. Tehát ezért találtuk ki a meghallgatáshoz való jogot. Több módosító indítvány, a 140, nem a 144-esről van szó, több módosító indítvány az Európai Parlament illetékes bizottságának a részvételét kívánja előni. AFKO, vagy esetleg petíciós, vagy a Júri, vagy a Nőjogi Bizottság részvételét. Emlékeztetnék arra, hogy a rendeletben csak az szerepel, hogy parlament hogy aztán konkrétan a parlament részéről ki fog ebben részt venni, azt majd a belső parlamenti szabályozás fogja meghatározni. Az elnök úr említette a bírósághoz való fordulás lehetőségét, erre nem akarok kitérni. Traszkowski úr, illetve a tanács képviselője is említette azt a lehetőséget, hogy egyrészt a minimum tagállami számot kell meghatározni, ugye az aláírók tekintetében, illetve a állampolgári bizottság tagjainak a számát is. Mi a megerősített együttműködés, illetve elhangzott, hogy a megerősített együttműködés szabályait lehessen itt is alkalmazni. Ez egy elképzelés. Lényeg az, hogy találni kell egy megfelelő kritériumot, ami vitathatatlan, és a lehető leginkább logikus. Utolsó megjegyzésem a végrehajtási határidő. Kaszini elnök úr ehhez a témához hozzászólt, és emlékeztetett minket arra a tényre, hogy a szövegben esetleg büntető jogi felelősség is szerepel a szervezők terhére, hogyha például a személyes védett személyi jogokat kiadják. Ez azt jelenti, hogy bizonyos tagállamokban a Nemzeti Parlamentnek lesz egy fontos szerepe ebben, tehát jogalkotási kezdeményezésekkel, hogy éljenek ahhoz, hogy a végrehajtási szabályokat értelmezni és alkalmazni lehessen. A mi parlamenti demokráciánkban, demokráciánkban ugye nem boríthatjuk föl a nemzeti parlamentek munkatervét, ugye sok országban lesz választás jövőre, vannak olyan parlamentek, ahol nagyon nagy a jogalkotási teher. Úgyhogy ennek alapján elnök úr egy nagyon rossz májú ötletem szán született, és itt a rossz szó több nyelven kettős jelentésű, ami lehet akár ördögi, de lehet akár ingerlő is. Nem igazán tudom, hogy, hogy ezt most hogy kell majd értelmezni, de lehet, hogy egy kis ördögi ez a gondolat a, hatalmazanak fel arra, hogy a trilógus előtt a három oldal egyeztetésen, csak hogy megnézzük a reakciót, <coughs> fölvesek egy kérdést. Mi lenne, ha lenne egy olyan megfogalmazás, hogy a rendelet akkor kerül végrehajtásra, amikor a jogi alkalmazási lehetőség kilenc tagállam már fönnáll. Tehát meg kell határozni majd, hogy hányas szám szerepeljen is és aztán később pedig, és az is szerepelne a mondatban, hogy de legkésőbb, néhány hónapon belül, na itt kap a infarktust a tanács. Ugye itt lenne akkor egy eh, minimum, de ez legalább egy kis ösztönző lenne, kicsit meg eh, felzavarnánk a vizeket. Tehát azt mondják, hogy legalább kilenc tagállamban legyen meg, és akkor már is a polgárok élhetnek ezzel a kezdeményezéssel. Például francia polgárok biztos azt fogják mondani, hogy itt a németek, itt vannak a belgák, a portugálok, a spanyolok, és őnek nekik már van erre lehetőségük, tehát ez a, lenne a rossz májú ötletem. Köszönöm. Aspetti positivi akkor ezekkel a szavakkal zárjuk le a vitát a polgári kezdeményezésről. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Szefkovics bizottsági elnök helyettes úrnak, hogy eljött hozzánk. Az ürügye ennek a találkozónak nagyon fontos, hiszen már egy éve lépett életbe a Lisszaboni szerződés, sok minden történtek közben, ahogy a mi vitánk is ezt bizonyítja, és remélhetőleg az év előtt le tudjuk zárni a polgári kezdeményezés témáját, és jövő tavaszra pedig az alapjogok és az alapszabadság jogokról szóló témát tudjuk majd lezárni. A külügyi szolgálat szervezés még ugye eléggé függőben van, minden esetre a bizottsági kapcsolat. Bizottság kapcsolat a tagállamokkal nagyon fontos, és ebben a témában is sok minden történt, bár az elnök úr kezdeményezése alapján. Úgyhogy kérem a biztos urat, hogy esetleg a gyakorlatról is számolja be nekünk, hiszen a, a módosító indítványokkal sokszor él a parlament olyan esetben is, amikor a bizottság nem akar valamit módosítani, úgyhogy ezzel kapcsolatban is szeretnénk meghallgatni a bizottsági elnök helyettes urat. Elnézést kérek, Sefkovics biztos úr, de nekem Afrikába, Kinszásába kell, hogy menjek. AKC találkozó lesz, úgyhogy még körülbelül negyed órát itt tudok maradni, de utána sajnos el kell, hogy menjek. Nem akarom önt megszakítani a munkájában, úgyhogy már most elköszönök öntől, és át is adom a szót. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen nagyon örülök annak, hogy hogy ezt a lehetőséget megkaptam arra, hogy az AFKO szakbizottsággal véleményt cseréljek. A Lisszaboni szerződés végrehajtásával kapcsolatban. Ön is tudja, önök is tudják, hogy kiváló volt az időzítés, és lehetőségünk van arra, hogy megnyissuk a vitát, és megnézzük azt, hogy egy évvel a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után hol állunk. Természetesen nagyon sok változtatásra került sor, ezek szinte automatikusak voltak, új intézmények, vagy új mandátumok, ugye a, a fő megbízott, a tanács elnöke, az Európai Unió egységes jogi személyisége, az Európai Uniós kompetenciák lehatárolása és a kettős struktúra megszüntetése, és a az, ember, az alapjogi karta is jogilag kötörvényű lett. Ami emellett még szintén fontos, az az Európai Parlament álláspontjának az erősítése különböző területeken, és látjuk azt, hogy a, a közösségi vagy az uniós módszer gyakorlatilag bebetonozott lett, és ez a mindennapi életünkben fontos szerepet játszik. Emellett a nemzeti parlamenteket is bevontuk a jogalkotásba, és megpróbáljuk erősíteni az ő szerepüket, hiszen ők is figyelemmel kísérik és megérzésekkel látják el az európai jogalkotást. Ezek a leginkább automatikus módosítások, változások. De hogyha megnézzük, hogy mit sikerült elérnünk az elmúlt hónapokban, nagyon büszkék lehetünk mert számos dolgot, eh, amit a Lisszaboni szerződés előír, a gyakorlatban végre kellett hajtanunk. Ha még csak olyan technikai kérdésekkel is kezdünk, mint a mint az eh, Európai eh, Külügyi Szolgálat, ahogy az elnök úr is mondta. Hát itt nagyon gyorsan kellett cselekednünk, gyorsan kellett előrelépnünk. Azt hiszem, hogy ezek a közös megold, közös vívmányok nem lettek volna elérhetők, hogyha nem lett volna ilyen jó az együttműködés az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Önök szakbizottsága között. Remélem, hogy a december utolsó napjait is arra fogjuk használni, hogy előre visszük ezeket a kérdéseket, mert eh, bizony, eh, én azt remélem, hogy a polgári kezdeményezést el tudjuk fogadni decemberben, és reméljük, hogy eh, a felhatalmazáson és a vég, alapuló jogi aktusok és a végrehajtás jogi aktusokkal kapcsolatos jelentést is hamarosan elfogadjuk. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghívtak, köszönöm szépen, hogy részt vehettem a ennek a jelentésnek a bemutatásában. Köszönöm a koordinátoroknak és a jelentéstevőknek a jó együttműködés nélkül nem lettünk volna képesek az időtervet betartani, ütemtervet betartani. Az új jogi keretet nagyon nehéz időszakban kellett bevezető, bevezetnünk, már az első évében ezt a jogi keretet nagy próbáknak kellett kitenni. Nem láttunk ennyire komoly gazdasági válságot, az euró, az euró létezése óta nem volt még ilyen nehéz költségvetési helyzet, és mindezt az új jogi keretben kellett menedzselnünk. Jó megoldásokat kellett találnunk, és ez sikerült is, és ez mutatja azt, hogy a Lisszaboni szerződés helyes, jó, jól működik, egyszerűen csak hatékonyabban kell kihasználnunk a lehetőségeit. Engedje meg, elnök úr, hogy hadd szóljak néhány szót a, tagá- a tagállami parlamentekkel való együttműködésről, ahogy ezt ön javasolta meghívójában. Ebben az összefüggésben hangsúlyoznunk kell azt a tényt, hogy az Európai Bizottság megpróbált a par- nemzeti parlamentekkel már 2006 óta jó együttműködési keretet létrehozni, akkor vezettük be a politikai párbeszédet a tagállamokkal, és ez lehetővé tette a eh, tagállamok számára, a tagállami parlamentek számára, hogy az Európai Bizottság összes eh, kezdeményezését megjegyzésekkel lássa el, kommentálja. Ahogy azonban a Lisszaboni szerződés életbe lépett, a nemzeti parlamentek további jogokat kaptak. A kettes jegyzőkönyvnek köszönhetően a szubszidiaritási ellenőrzési mechanizmuson keresztül minden Európai Bizottsági javaslathoz javaslatot kommentálnak. És ezeket a javaslatokat ki is küldjük a tagállami parlamenteknek, eddig több mint 150 véleményt kaptunk. Hogyha megnézzük a véleményt, ha megnézzük azt, hogy hány véleményt kaptunk a politikai párbeszéden keresztül, és hányat a szubszidiaritási ellenőrzési mechanizmuson keresztül, nos, február óta 250 véleményt kaptunk, ez nagyon magas szám. Eddig csak 24 vélemény volt, ami negatív volt, és sárga vagy színű lapot még nem kapott a bizottság. Ki kell egészítenem még azzal ezt a véleményt, hogy a legtöbb negatív vélemény két az e- Európai Bizottsági javaslatra vonatkozik, az egyik a betét garancia, a másik pedig a, a munkaerő kölcsönzés se kapcsolatos irányelv. Tehát ezekre, ezeket meg kell vizsgálnunk, és illetve a szezonális munkásokra vonatkozó ja, szabályozásról van itt szó. Ezeket meg kell vizsgálnunk, kiegyensúlyozott megközelítést kell alkalmaznunk, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy miért miért ilyen nagy az ellen, miért ilyen nagy a különbség a vélemények között, és miért éppen ezt a két bizottsági kezdeményezést, kezdeményezésre kapott a bizottság ilyen sok negatív véleményt. Hogyan működik a szubszidiaritási ellenőrzés? Persze mindennek van, minden eh, mechanizmus kezdetben gyerekcipőben jár általában szenátusoktól vagy második kamaráktól kaptunk eh, véleményeket, tehát ott eh, azoktól a kamaráktól, tehát ahol esetleg nem annyira sok a munka, illetve olyan parlamentektől, ahol nagyon is jól működő, olajozottan működő európai ügyekért felelős szakbizottságok működnek. Mind a politikai párbeszédet, mind a szubszidiaritási ellenőrzési mechanizmust arra kell használnunk, hogy jobban, jobb párbeszédet folytassunk a nemzeti parlamentekkel. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság miért akarja a nemzeti parlamentekkel ennyire erősíteni a párbeszédet. Azért, mert nagyon fontos szövetségesnek tekintjük őket számos területen. Nézzük először is az EU 2020-at. Itt nem csak európai szinten, hanem nemzeti szinten is elkötelezettnek kell lenni ezen stratégia mellett. Fontos, hogy a tagállamok szorosabb együttműködésben vegyenek részt a kormányokkal, abban, hogy a legjobb nemzeti reformprogramokat dolgozzák ki, hiszen ezek az EU 2020 alapján rendkívül fontosak. Hogyha nem lennének nemzeti szintű reformprogramok, akkor nem érnénk el az Európai Uniós szintű céljainkat sem. A nemzeti parlamentek részéről együttműködésre van szükség minden költségvetési vitában. Először is tudják, hogy január közepén szeretnék megkezdeni az európai szemesztert, és az Európai Bizottság részéről ez egy értékelő munka, és az ECOFIN részéről is. Később majd megnézzük, hogy a fenntarthatóságnak mennyiben felelnek meg a nemzeti költségvetési számok és struktúrák. És nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentek együttműködjenek velünk ebben, és ők is a saját kormányainkat a fenntarthatóság felé irányítsák. A nemzeti, parlamenti kép, nemzeti parlamentek együttműködésére szükség van az európai jog jobb átültetésére is. Csütörtökön nagyon érdekes vita volt erről a parlamentben, és el kell kerülni azt, a nemzeti parlamentek segíthetnek nekünk abban, hogy elkerüljük a, a túl, a felesleges szigorításokat, a felesleges túlteljesítést. Tudjuk, hogy problémák vannak egyelőre a 2011-es költségvetéssel, a több éves pénzügyi kerettel, e, és e, ez is e, itt is a nemzeti parlamentek segítségére szükségünk van. Remélem, hogy ezeknek a kommunikációs csatornáknak a kihasználásával és a nemzeti parlamenteknek a bevonásával a, sikerülni fog az európai témákat nemzeti szintre vinni, és reméljük, hogy Európáról többet fognak beszélni nemzeti szinten, és reméljük azt, hogy a következő európai parlamenti választások nem annyira nemzeti témák köré csoportosulnak. Remélem, hogy önök, európai parlamenti képviselők is segítenek nekünk abban, hogy a nemzeti parlamentekkel e, erősítsük a kapcsolatokat, hiszen ez a további e, sikerünknek a záloga. Elnök úr, ön a Rikaszt javaslatokra is utalt. A Rikasztot azért vezettük be, hogy egyszerűbb legyen a, a helyzetünk, az életünk. Ha tudjuk azt, hogy van egy jogszabályunk, amely tulajdonképpen működik, de néhány egyes részeit kellene csak módosítani, akkor az Európai Bizottság erre javaslatot nyújt be, módosító javaslatot nyújt be. Az Európai Bizottság ugye kezdeményezési joggal rendelkezik, és ezzel egy kicsit felgyorsítanánk a jogszabályalkotó munkát, anélkül, hogy egy jogszabály teljes fel, átdolgozását kezdeményeznénk, ami rendkívül megterhelő lehet a rendszernek. Végig gondoltuk azt, hogy hogyan lehetne a rikaszt technikát vagy mechanizmust jobban használni, hogyan használhatná ezt jobban a parlament. Egy rikaszt egyességet kellene kötni. Esetleg Barozó úr és Buzek úr levélt váltottak ezzel kapcsolatban, és ez nagyon hasznos. Meg kell néznünk az, a jobb jogalkotás jogszabályát, vagy egyezményét, amelyben a parlament, a bizottság és a tanács megállapodik abban, hogy hogyan lehet jobban, hogyan lehet javítani a jogalkotást, és hogyan lehet a rikasztot a gyors jogszabályalkotási munkára kihasználni. Elnök úr, hogyha megengedi, az utolsó egy-két percben hadd beszéljek a polgári kezdeményezésről is, mert nagy figyelemmel követtem ezt a vitát. Szeretnék köszönetet mondani Kurmaizitának és Alan Lamaszúrnak. Nagyon konstruktív és kreatív megközelítést láttunk tőlük. Ami a háromoldalú egyeztetést illeti, hát ott általában az emberek nem annyira szeretnek részt venni ebben, mert nagyon komolyak és súlyosak a tárgyalások, de az önök jelentéstevőivel nagyon jó az együttműködés. Remélem, hogy holnap sikerül majd a szavazáson pozitív eredményt elérni, és reméljük, hogy, hogy jó eredményre jutunk együtt majd, de mit tekinthetünk jó eredménynek az Európai Bizottság szempontjából, ami a meghallgatásokat illeti. Az Európai Bizottságnak a végső nyilatkozatokat kell elkészítenie azzal kapcsolatban, hogy hogyan működünk együtt a polgárokkal, és hogyan valósítjuk meg a polgári kezdeményezést, ezért egy kicsit egy kicsit távolságra van szükségünk a folyamattól. Megvizsgáltuk azt, hogy ez hogyan működik, és itt szeretném világossá tenni azt, hogy az Európai Bizottság segítséget fog nyújtani a szervezőknek, és világos, precíz nyilatkozatokat fogunk elfogadni a helpdesk funkcióval kapcsolatban is. De úgy látjuk, hogy ez nem a fő eh, részben, vagy a tartalmi részben eh, kell, hogy szerepeljen a jogszabályban. Nem eh, gondolom, hogy azt gondolom, hogy ha ezek a fő részben lennének benne, akkor az jogi problémákhoz vezethetne. Ami az egy nyelvi szabályozást illeti, ezt is végig kell gondolni. Egy, először egy nyelven létezne ez a, ez a regisztráció, mert el kell kerülnünk a nyelvi változatok közötti különbségeket vagy félreértéseket, és aztán a regisztráció után lehet különböző nyelvi változatokat használni. Ez, erre lehetőség van, a szervezők ezt megtehetik. Aztán végül pedig ami azt illeti, hogy mire kell koncentrálnunk konkrétan, milyen pontokkal, pontokra. Először azt gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan működik eh, ez a jogszabály, és utána kell arról gondolkodnunk, hogy a felülvizsgálatát hogyan eh, szeretnénk megszervezni. Azt gondolom, hogy először hagyjunk magunknak egy kis időt, és később térjünk erre vissza. Ami pedig a weboldalt illeti, és a szoftvert illeti, ez egy nyeres szoftver lenne, amit használhatnának a szervezők. Végül pedig, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani önnek és Wallis alelnök asszonynak, mert a, az átláthatósági nyilvántartással kapcsolatban nagyon jó eredményt sikerült elérnünk. Szerettük volna a jogszabályalkotást egyértelmű, szigorúbb és átláthatóbb ellenőrzés alá helyezni, és azt gondolom, hogy ez sikerül, és nagyon hasznos volt a belga elnökség együttműködés, a, együttműködése nagyon jó volt, és a magyar elnökség is folytatja ezt a munkát, már jelezték nekem. A korrelációs táblázatokkal kapcsolatban el kell mondanom, hogy köszönetet kell, majd mond, köszönetet kell mondanom a e, Buzek elnök úrnak, illetve a bizottsági elnökök konferenciájának, hiszen rendkívül sokat foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és próbálják precíz, precízebbé tenni a korrelációs táblázatok kérdését. E, köszönöm szépen, elnök úr! Azt gondolom, hogy ezek a vívmányok, amelyeket közösen elértünk, ezek e, nagyon jó vívmányok voltak, ez az első éve a Lisszaboni szerződésnek, és azt hiszem, hogy büszkék lehetünk magunkra, és várom a további együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság elnök helyettesének. Sajnos, ahogy mondtam, muszáj elmennem. Átadom az elnökséget Gurmai képviselőnek, és ő fogja levezetni a vitát a kollégákkal. Viszontlátásra! So, dear uh, Commissioner, thank you very much. Kedves biztos úr, köszönöm szépen. Ez tényleg egy nagyon hatékony év, hiszen nagyon sok fontos uh, téma van napirenden. Ugye a Lisszaboni uh, szerződés egy sor házi feladatot adott nekünk, és az ön vállalása ebben a témában egyértelmű mindannyiunk számára amikor a fantasztikus titkárságunk előkészítette a mai ülést. Nem véletlenül szervezte úgy, hogy ma legyen az a polgári kezdeményezésről a vita, és önnek is megvolt a lehetősége arra, hogy személyesen saját füleivel hallja a vita végét. És hogy a szokásnak megfelelően kiválóan előkészítették az ülést lehet, hogy néhány perc, fontos percről lemaradt, minden esetre én is tagja vagyok ennek a kiváló informális háromoldalú egyeztető bizottságnak. Mm, Ki kell találnunk, hogy mi lesz majd a következő lépés, hogyan tudunk a jövőben együtt dolgozni. Az önvállalása természetesen egyértelmű mindannyiunk számára. Most nem fogok reagálni arra, amit ön mondott, hiszen most vitát fogunk erről folytatni, koncentrálni szeretnék a hivatalos munkánkra, Erik Gererénak, és aztán Duff úrnak adom át a szót. Muchas gracias, señora presidenta, y gracias, señor comisario, por... Köszönöm, biztos úr. Köszönöm szépen, hogy eljött az ülésünkre. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ön rendszeresen látogat a bizottságba. És a szakbizottsági tagok hálásak önnek ezekért az erőfeszítésekért. A Lisszaboni szerződés két reformcsomagot tartalmaz. Az egyik az intézményi működést érinti, az új maga, az Európai Tanács új elnökének pozíciója, illetve a főképviselő Nagyon fontos az európai projektbe az európai pol, polgárokat, illetve a nemzeti parlamenteket közvetlenül bekapcsolni. Annak érdekében, hogy az, az európai projektben való részvétel a polgárokra is kiterjedjen illetve a nemzeti parlamentek részvétele is meghatározó a 27 tagországból, hiszen itt egy bonyolult folyamatról van szó. Szerencsére Ma mind a két reformcsomagot vizsgáljuk, a polgári kezdeményezéseket, és kétszer is meghallgathattuk a bizottság véleményét erről. Először egy tisztviselő beszélt, és utána pedig ön, mint a bizottság ebben a témában legmagasabb képviselője. Vannak ellentmondások, szerencsére a két hozzászóló ugyanazt mondta, illetve a két bizottságot képviselő személy, de mindig jó hallani ezeket a dolgokat a legmagasabb szintről, hiszen ez az eltökéltséget tükrözi. A nemzeti parlamentek kérdésére visszatérve. Biztos véleményét el kell ismernünk. A nemzeti parlamentek gyakran nem érzékelik azt, hogy mit várunk tőlük. És ez eh, számos ok miatt van így. Egyrészt azért, mert a nemzeti parlamentekben belső politikai versengés folyik, és nagyon gyakran nem tekintik eh, ezt a témát prioritásnak, illetve az Európai Unió számára fontos ügyeket nem tartják prioritásuknak. De ennek oka egyszerű. A frakcióvezetőknek eh, nemzeti feladataik vannak, és nagyon gyakran olyan üléseken vesznek részt, ahol a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közösen dolgoznak és az Európai Parlament képviselői úgymond szabadok. Ez mit is jelent? Nagyon gyakran különböző emberek vannak jelen ezeken az üléseken, ez pedig azt jelenti, hogy nincsen folytonosság, az emberek nem emlékeznek az egyik ülésről a másikra, hogy mi is történt. Biztos úr, ön említett egy nagyon fontos pontot, és ez közelebb visz bennünket az általam leírt problémához. Azt gondolom, hogy az együttműködés szorosabbra kell fogni. A Nemzeti Parlamentek szakbizottságai és az Európai Parlament szakbizottságai között jelentősebb együttműködésre van szükség. Például um, Spanyolországban létezik a kongresszus, illetve a szenátus az európai kérdésekben, egyébként pedig a két kamarás rendszer van érvényben. Ez természetesen nem könnyíti meg a feladatunkat, illetve a parlament felelősségét a szakbizottságokra átruházni de ezzel a vegyes bizottsággal együtt lehet dolgozni annak érdekében, hogy ez a vegyes bizottság a megtárgyaltakat a nemzeti parlamenteknek tovább, továbbadja. Mendez de Vigó képviselő szintén kitért erre a területre. Azt gondolom, hogy egy stabil instanciát lenne fontos azonosítanunk, amely köztünk és az Európai Parlament között működhetne. A nemzeti parlamentekben általában van egy szakbizottság, egy európai ügyekért felelős szakbizottság, és ez a szakbizottság létrehozhatná a kapcsolatot köztünk és a nemzeti parlamentek között. Ez természetesen lehet informális is, illetve ez a kapcsolat működhet informális módon is. és így össze lehetne velünk kapcsolni a legtöbb nemzeti parlamentet. Ehhez idő lesz szükség, és majd kiderül, hogy az európai intézmények és ez a parlament is milyen fontosak a nemzeti parlamentek számára. És minél több szó esik ezekről a kérdésekről a nemzeti parlamentekben, annál szorosabbá válnak ezek a kapcsolatok. Jelenleg vannak nehézségek, jelentős aggodalmak merültek fel a gazdasági helyzet miatt, az euró miatt, illetve annak kapcsán is, hogy az intézmények hogyan reagálnak ezekre a kérdésekre. Lehet, hogy ez a megfelelő pillanat arra, hogy a nemzeti parlamentek végre lássák be, mennyire fontos az európai dimenzió számukra, amikor a saját problémáikról van szó. Andrew Duff. Utána Indigo Mendes de Vigo, van-e még valaki, aki szeretne szót kérni? Ha nincsen, akkor lezárom a hozzászólók listáját. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, biztos úr! Egyetértek azzal, hogy a Lisszaboni szerződés megvalósítása jól halad, hatékony módon halad, a bizottság és a parlament eleget tesznek feladataiknak. Vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy a tanácsra is kiterjeszthetjük ezt a véleményt. Azt gondolom, hogy a Lisszaboni szerződést még egyszer el kéne küldeni a tanácsba, és köröztetni azért, hogy végre olvassák el ők is ezt, illetve értsék meg jobban, foglalkozzanak a szerződéssel átfogóbban. A szerződés módosítás szakaszába érkeztünk. És az Európai Unió fejlődésének ezen szakaszában valósulhat meg a legszorosabb együttműködés az Európai Bizottság és az Európai Parlament között. A tanácstól várunk egy javaslatot, amely a gazdasági kormányzást változtathatja meg az Európai Unióban illetve egy állandó mechanizmus szolgáltathat. a szuverenitás által támasztott problémák kapcsán. Ők egy állandó válságmechanizmus kifejezést használnak, ez azt jelzi, hogy a gazdasági és pénzügyi uniónak igazodniuk kell a jelenlegi helyzethez. A 121-es cikkely tartalmaz erre vonatkozó, 122-es cikkely tartalmaz erre vonatkozóan, amikor is természeti katasztrófákra történik utalás, illetve előreben nem látható súlyos helyzetekre. A 122-es cikkely nem szolgáltat megfelelő jog, jogalapot az említettekhez. Az állandósult válságmechanizmus szükségeltetik most, és éppen ezért a 136-os cikkeit kell megnéznünk, amely eddig és kizárólag az eurózóna országaira vonatkozik. A bizottság egyetérte azzal, hogy a 136-os cikkely megfelelőbb alap az ilyen állandó válságmechanizmushoz. Tehát, hogy ez megfelelőbb alapelv, mint a 122-es cikk. Ha így gondolja ezt a bizottság, akkor mit teszünk? Annak érdekében, hogy az eurózónán kívüli országokat is asszociáljuk, mint például Lengyelországot vagy Svédországot. Mi történik ezekkel az országokkal? olyan országokkal, amelyek egyértelműen tervezik például azt, hogy csatlakozzanak az eurózónához, amint csak megtehetik. Eleget tesznek a konvergencia kritériumoknak, úgy csatlakozni terveznek. Ezek az országok eddig hajlandóak voltak együttműködni az állandó sult válság mechanizmus felépítésében. A bizottság gondolatait szívesen várom, illetve elképzeléseit ezzel a témával kapcsolatban. Második megjegyzésem. Önök azt gondolják-e, hogy egy ilyen jelentős változás, amely a gazdasági kormányzás struktúráját érinti, tehát hogy egy ilyen jelentős változásban az egyszerűsített szerződésettekintési eljárás keretében szert lehet tenni, illetve ezt meg lehet oldani. Hogyha ebben meg lehet állapodni, akkor biztosaknak kell lennünk abban, hogy az Európai Unió kompetenciái ezáltal nem növekednek. Ha megnézzük a vitát, a tudományos vitát ennek kapcsán, és én magammal is felteszem ezt a kérdést, de hát, hogy az állandó válságmechanizmus felállítása vajon nem növeli-e az Európai Unió kompetenciáit. Itt nem pusztán egy politikai választásról van szó, hanem jogi szempontból is körül kell járni ezt a témát. Meg szeretném kérdezni a bizottság véleményét, illetve első elgondolásait ebben a témában. Az utolsó megjegyzésem. britek egy törvényt tettek közzé, törvénytervezetet, amely megváltoztatná az Egyesült Királyság csatlakozásának feltételeit az EU-hoz, és népszavazást tenne kötelezővé az összes módosítás kapcsán, illetve komoly módosítás kapcsán. Tehát a paszaráz záradékokat is érinti mindez a szerződésben. illetve a megerősített egyed, egyedműködési eljárást is. Tehát, hogyha a Nagy-Britannia úgy dönt, hogy ebben részt szeretne venni. Néhányan azt gondolhatják, hogy ez talán légből kapott felállás, de lehetőség van a népszavazás sokkal tágabb körű alkalmazására az Egyesült Királyságban. Ez pedig lehet, hogy megbénítja az Európai Unió intézményi fejlődését. Illetve a brit minisztereket, nehéz helyzetbe hozza azzal, hogy kötelezi őket arra, hogy tartsák be a tanács határozatait. A 16 per 2-es bekezdés kötelezi a minisztereket arra, hogy tartsák be a kormányok és a tanács döntéseit. Hogyha mindezt eh, népszavazással próbálják meg eldönteni, akkor eh, ez problémákat vet fel. A tanácsban a brit részvételre nézve. Én nem várom a bizottságtól azt, hogy már most mérje fel ennek a törvénytervezetnek a következményeit, de szerettem volna jelezni, hogy ez egy olyan kérdés, amelyen foglalkozni kell, illetve az Európai Bizottság szolgálatainak foglalkoznia kell ezzel a problémával. Egy olyan ügyről van szó, amelynek kapcsán a bizottságnak és ennek a parlamentnek teljes mértékben joga van ahhoz, hogy aggájainak hangot adjon. Köszönöm. Señor vicepresidente, alegre esa cara porque después de la intervención del señor Duff, donde poco más o menos le... Duff úr hozzászólását követően, aki gyakorlatilag az Egyesült Királyságot akarja kiemelni a tanácsból. Én sokkal barátiabb stílusban fogok most beszélni a bizottság képviselőjével. Ön beszélt a nemzeti parlamentek részvételéről az európai jogalkotási témákban. Amikor az előzetes értesítési vagy figyelmfelhívási rendszert felállították, akkor felállították ennek az eljárását is. Ezt egy politikai jellegű eljárásként alakították ki, hiszen ha a parlamentben van egy olyan többség, amelynek problémái vannak csak a szubszidiaritási kérdése, akkor van rá lehetőség, hogy fölépjem. Szerintem itt azért van egy kockázat, aztán a gyakorlat majd be fogja bizonyítani, hogy ez a, emiatt a kockázat miatt nem kell aggódni. Minden esetre a bűnba keresés lehetősége fölmerült, vagy ennek a kockázata fölmerült, aztán konkrét esetek nem kerültek elő szerencsére. Minden esetre, hogyha sok tagállamnak fontos lett volna ez, akkor fontosabbá vált volna ez a téma. De igazából csak egy vagy két képviselő hangsúlyozta észszerű aggáját. Tehát, ha csak egy vagy két tagállamról lenne szó, akkor néhányan azt mondták, hogy figyelembe kell venni akár egy vagy két nemzeti parlamentnek a kételjét is. Mi is kaptunk ilyen jellegű, vagy hallottunk ilyen jellegű megjegyzéseket, nem csak a bizottság. többen felvetették ezeket a kérdéseket, és talán érdekes lenne megnézni, vagy meghallgatni, hogy ön mit gondol ezekről a megjegyzésekről, hiszen a, végülis a, a bizottság és a nemzeti parlamentek közti normál kapcsolat részét képezi mindez. Hogyha elővezetne néhány ilyen jellegű választ a számunkra, akkor ezt nagy köszönettel fogadnám. Aztán az általános illetékesség administratív és intézményi kérdésekben, illetve konkrétan a parlamenti kapcsolat tekintetében, hiszen ő az illetékes ezekben a témákban. Szeretném előre vetejteni, hogy milyen fajta vitára számítunk itt. Szeretném tudni, hogy a bizottság mit gondol a 2011-es költségvetés elfogadásáról. Én személy szerint megosztom önnel a véleményemet, ebben a nehéz időszakban, amikor Európát nagyon súlyos és mélységes válság sújtja. És ha ilyen helyzetben nincs költségvetésünk, az hibás politikai üzenet. Az okokat értjük, de sokan nem értik ezeket az okokat, és sokan úgy gondolják, hogy egy ilyen időszakban hozzájárulást kell biztosítani, és nem egy ilyen furcsa, 12. váratlan javaslata előálló lehetőséget kéne, vagy ilyen helyzetet kellene kialakítanunk. Tíz nappal ezelőtthöz képest a helyzet megváltozott, de ön, elnök helyettes úr, mégis mit gondol, van-e a fejében valamilyen határidő, ameddig megállapodásra tudnánk jutni? Igen, köszönöm. És tudnia kell, hogy a néppárt, az én frakció mindig is nagyon szívesen fogadja önt. Uh, for um, all of your contributions, so now it's... Uh, Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és most elérkezett a nagy pillanat, amikor meghallgatjuk a bizottsági elnök helyettes úrt. Szeretném elmondani, hogy mi rendszeresen találkozunk, és az elnök is egyértelművé tette, hogy milyen témákkal akarunk foglalkozni, ezért végig kell azt is gondolnunk, hogy a következő alkalommal mi legyen a témája a megbeszélésünknek. Thank you very much, Madam, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elég eh, úr. Pontosan eh, tükrözi azt, hogy a nemzeti parlamentekben mi is a helyzet. Nagyon jól tudják, hogy van egy ilyen új eszköz, hogy van egy ilyen interakciós lehetőség az Európai Bizottsággal, Európai Intézményekkel szemben, és az összes nemzeti parlament most azon gondolkodik, hogy hogyan tudja hatékonyabban használni ezt az eszközt, hogyan állítsák föl a hogyan állítsanak fel struktúrát azért, hogy a Nemzeti Parlament jobban ki tudja használni e, az eszköz által nyújtott lehetőségeket. Gyakran azt mondják, igen, a bizottsági anyagok időben megérkeznek, megkapjuk azokat, de a 8 hét nem elég idő, talán nem jól szerveztük még meg ezt a munkát otthon, és ezért nem tudunk reagálni az összes javaslatra. Az én javaslatom ilyen esetben az, hogy a nemzeti parlamentek számára az a fontos, hogy állítsák fel a prioritásokat. Biztos vagyok benne, hogy Spányol, Spanyolország számára a minden halászati javaslat fontos lesz, de a hazám esetében, ugye Szlovákia esetében ez kevésbé igaz. Ezért próbáljuk tájékoztatni a nemzeti parlamenteket, és a közvéleményt is, Még már időben a bizottság munkaprogramjáról a következő évekre vonatkozóan, illetve tehát egy évre, illetve több évre előre is, és akkor pontosan láthassák, hogy, lát, így, hogy milyen témákkal foglalkozik a bizottság, és a parlament is eldönti, hogy melyik témákra akarja koncentrálni az energiáit. Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon gyakorlatias ajánlás, és egyre több nemzeti parlament elfogadja, és ilyen módon dolgozik. A Spanyolországi Vegyes Bizottság elnökével, Arias Canétával tudtam egyeztetni ebben a témában, és részéről is ezt a benyomást érzékeltem. Ahelyett, hogy kész legyen a logisztika, meg hogy a kommunikációs csatornák megnyíljanak, vagy ezen túl az is fontos, hogy legyen egy bizonyos ösztönzés minden oldal részéről. Hogyha az Európai Parlament képviselői a lehető leggyakrabban kapcsolatban tudnak állni a nemzeti parlamenti képviselőkkel, az pozitív, hiszen gyakran az eltérés, akár ugyanazon a párton belül is a képviselő közti vélemény eltérés meg lehet szüntetni, hogyha jobb a kommunikáció, ha jobb magyarázatokkal élnek az egyes témák tekintetében. Aztán ez a nagyon gyakorlatias javaslat, hogy legyen egy ilyen közös belépési pont, ahol a bizottsági információkhoz hozzá lehet férni. Pontosan ezt állítjuk most föl. Próbálunk a nemzeti parlamentekkel egy ilyen hozzáférési pontot, vagy belépési pontot fölállítani. Mi az összes információt biztosítjuk itt a részünkről, és például jogalkotási javaslat esetében úgy reagálni tudnak, hogy megkapták-e az anyagokat, vagy sem. És talán még fontosabb a jövőben a nemzeti parlamenteknek, hogy el tudják dönteni, hogy melyik dossziékkal fognak foglalkozni a, a Európai Ügyek Vegyes Bizottsága, illetve milyen speciális bizottságok fognak például mezőgazdasági témával foglalkozni, akár saját együttes üléseket tudnak szervezni, hogy hogyan szervezik meg a vitájukat. Úgyhogy ez is nagyon fontos, hogy a vitákat hogyan szervezzék, hiszen a mezőgazdasági minisztérium elmegy a tanácsi ülésre mezőgazdasági témákba, akkor gyakran majd ezen a bizottságon keresztül fog dolgozni, úgyhogy fontos, hogy hogyan dolgozzák ki ezt a szerkezetet, hogy az ágazati bizottságok hogyan tudnak az európai jogalkotási folyamatban még jobban részt venni. Végül egyetértek én is avval, hogy a személyi folyamatosság jobb kellene, hogy legyen, hiszen ez a koszeknál is igaz, de igaz a különböző politikai találkozók esetében is, hogy gyakran akkor a rotáció a nemzeti parlamenti képviselők részéről, hogy nehéz egy állandó személyes kapcsolatot és megfelelő kommunikációt kialakítani, nem csak intézményen, hanem személyi szinten is. Hiszen a személyi kapcsolat is nagyon fontos, hogyha valamit pontosítani akarunk, és akár egy e-mail vagy telefonnal ezt el lehet intézni, ha ismerjük a másik felet. Reméljük, hogy az bevezetendő új rendszer új mechanizmus az elromai témákra való jobb is, is támogatni fogja a nemzeti parlamentek részéről, hiszen fontos lenne, hogy, hogy egyértelmű kinevezéssel, egyértelmű felelősségekkel felruházott emberek foglalkozzanak a nemzeti parlamentekben az európai ügyekkel. Dafur nem csak képviselő, hanem tanárunk is, úgyhogy Örülök a kérdéseinek, de eléggé kedvesen szólalt fel, úgyhogy előre figyelmeztetett engem, hogy nehéz lesz a munka. Nem biztos, hogy megfelelő választ tudok adni Dafurnak. A szerződésmódosítás, hogyha Dáfurral december, múlt decemberben beszéltünk volna erről a témáról, nem hittük volna ezt, hogy 2010 decemberben megint szerződésmódosításról fogunk beszélni olyan hatalmas intézményi munka zárult le, és a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, hogy nem gondoltuk volna, hogy ez a téma újra napirendre kerülhet. A bizottság egy eredeti javaslata az volt, hogy milyen lehetősége, lehetséges jogi ö, metódust föl kell használnunk arra, hogy megoldást találjunk, hogy egy új állandó mechanizmust a szerződés, jelenlegi szerződés hatásain belül, tehát az európai jog keretein belül fel tudjunk állítani. De a tanácssal való egyeztetés arra vezetett, hogy mandátumot kapott az Európai Tanács elnöke arra, hogy felmérje a tagállami véleményeket, és készítse elő a lehetséges megoldásokat a szerződés módosításra, szerződés változtatásra. Tegnapról származik az a jó hír, hogy a külügyminiszterek konkrétabb fényben világították meg már ezt a mechanizmust, ami 2013-ra működőképes lesz remélhetőleg, és ami gyorsabb lesz, interaktív lesz, és a magánszektort is be fogja vonni, hiszen ez nagyon is hiányzott a jelenlegi felállásból és az adófizetők véleménye, illetve a kormányok véleménye szempontjából is ez nagyon fontos, hiszen ugye nehéz volt a helyzet. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó megállapodás, ami tegnap született. Természetesen ezt le kell majd fordítani a konkrét jogalkotási javaslattá, és meg kell keresni a megfelelő jogalapot hogy valamelyik cikk lesz ez, amit Dágy sor említett, a 22-es, ahol nem csak a katasztrofákról van szó, hanem szolidaritásról is. A 136-os cikk az vezetről szól, és ezen keresztül Ugye, vagy emiatt azok a tagállamok, amelyek nem vezet tagjai, azok nem lennének lefedve. Jelenleg nem tudok erről több információt adni, vagy pontosabb információt adni. Mm, lehet, hogy még másik cikkre is szükség lesz, de ez csak az én, én mm, véleményem most, hiszen most várjuk azt, hogy mennyire lesz sikeres a két oldalú egyeztetés Van Rompuy elnök és a partnerek között és úgy gondolom, hogy amint pontosabban fontosabb meghatározás lesz, akkor fogunk erről tárgyalni. Látom, hogy a bizottságban, vagy a bizottságban az egyszerűsített eljárást erősen támogatják, amennyiben a szerződés változtatására kerülne sor. Nagyon jól emlékszünk arra, hogy mennyire nehéz volt a Lisszaboni szerződés ratifikációjának a folyamata, és azt is nagyon jól tudjuk, hogyha nagyobb változtatásra lenne szükség, akkor megnyitjuk a Pandora szelencéjét új javaslatokkal, és ez végül is a jogi kereteljes megnyitásához vezetne. És mindez egy nagyon nehéz intézményi vitát inspirálna. Úgyhogy az egyszerűsített eljárás mellett vagyunk. Ez egy nagyon jó célzott kell, eljárás kell, hogy legyen pontos, és olyan változást kell bevezetni, ami nem ad újabb felhatalmazásokat az Európai Parlamentnek. Hogyha megnézzük a mechanizmust és a tegnapi ugye írországi döntést, akkor itt is a két adalú garanciákon alapult minden. Talán ez lesz a megoldás, de itt is csak a saját véleményemet mondom. De fur kérdése, hogy mondtam, nagyon jó megalapozott népszavazás kérdése. Itt a tagállami alkotmányi rendtől függ a helyzet, úgyhogy a tagállamoknak kell eldönteniük, hogy a változásokat hogyan fogják elfogadni. Egyesült Királyság részéről tudom, hogy ha egyszerűsített eljárásra kerül sor, és a szerződés elfogadása, ami nem ad új felhatalmazást az Európai Uniónak, akkor nem lesz szükség népszavazásra. De a néhány nap ezelőtt az Egyesült Királyság részéről hangzott el ez a nyilatkozat, de természetesen sok függ attól, hogy mi lesz a javaslat, milyen szerződéses változásokról van szó, és a tagállamoknak kell majd eldönteniük, hogy hogyan ratifikálják mindezt. A bizottság számára fontos, hogy egyszerűsített és gyors legyen az eljárás hiszen ez gyorsan megoldást fog adni, anélkül, hogy megnyitnánk nagyon nehéz intézményi vitákat más frontokon. Dáfor utalt egy törvénytervezetre az Egyesült Királyság esetében. Mi ezt most tanulmányozzuk, és biztos vagyok abban, hogy ezt a témát meg fogjuk vitatni az Egyesült Királyságbeli partnereinkkel. Mendes de Vigo képviselő részéről hangzott el a kérdés a szubszidiaritásra vonatkozóan, hogyan dolgozunk együtt, hogyan adunk választ a nemzeti parlamenteknek. Úgy döntöttünk, hogy kicsit, hogy is fogalmazok, remélem jól tudok fogalmazni, hogy nagy lelkű megközelítést fogunk alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti parlament alatti témákkal politikailag és nem jogi szempontból fogunk foglalkozni. Tehát meg kell nézni, hogy a szubszidiaritásnak, tehát nem azt fogjuk állna nézni, hogy most a szubszidiaritási záradéknak megfelele vagy sem, mert sokszor azt látjuk, hogy a nemzeti parlamentek szeretnék például a tartalmat véleményezni, vagy jogalkotási javaslatot indokolni akarnak, indokolni akarják az időzítést, és ezért mi próbálunk választ adni egyéb felvetett témákra is, a nemzeti parlamenti vélemények tekintetében, tehát nem csak szubszidaritási kérdésekben. A szolgálatok nagyon odafigyelnek az összes olyan aggára, amik szerepelnek ezekben a véleményekben. Sokszor több oldalas válaszról van szó, és próbálunk nagyon szorgalmasan eljárni, és egyértelművé szeretném tenni, hogy én küldöm, én írom alá ezeket a leveleket Úgyhogy teljes komolysággal foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és a bizottság nagyon is odafigyel erre a témára. 2011-es költségvetés. Teljesen igazuk van. Nagyon nehéz a helyzet, hogyha mondhatom, hogy kicsit már tele vagyunk ebben, de én is úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogy a 2011-es költségvetés meglegyen. A véleményeltérés, amikor fölmerült, akkor Európa bizonyos sarkaiban nem fogták föl, hogy milyen negatív hatása lesz ennek az időhúzásnak, és például a közvetlen agrárkifizetésekre milyen hatása lesz ennek, ezt sem értették. Aztán már az elfogadott kutatási fejlesztési projektek, innovációs projektek, milyen negatív hatása lesz mindennek, és sok egyéb téma is most már fölmerül, úgyhogy nagyon egyértelmű, hogy a bizottság számára az a preferencia, hogy az év vége előtt megszülessen a megállapodás. A bizottság keményen dolgozott ezen a témán, és benyújtottuk a második javaslatunkat pénteken, 11.30-kor a parlamentnek, és a, így azt várjuk most, hogy a tanács december 7-én tárgyalja a kérdést, és azt reméljük, hogy a plenárison december 15-én szavazni lehet. Reméljük, hogy kicsit nyugalmasabb lesz a karácsonyunk ezzel, és meg lesz a költségvetés. Például a szolidaritási alap, a globális alap, ott is mindez érinti, például a spanyolországi kifizetéseket is illeti mindez, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy megoldjuk ezeket a kérdéseket. Még egy megjegyzés a költségvetés arányossága és a politikai vita arányossága. Voltam a holland parlamentben, együttes ülést tartottunk, pontosan egy nappal a költségvetési sikertelen vitát követően. És akárhova is megyek, ott beszámolok erről, hogy azt kell a fejünkben tartanunk, hogy a európai költségvetésnek mi is az aránya. Ez az európai GDP-nek 1%-a, és itt nem csak fizetésekről van szó, hanem adatbázisok, európai jövedékiadók, szolgáltatás, fordítás, tolmácsolás, külföldi delegációk, úgyhogy tehát ez az 1% vagy más szempontból 5% Nagyon fontos szolgálatokra kerül kiadás az európai állampolgárok érdekében, úgyhogy az egészet így az arányosságot figyelembe kell, hogy tekintsük. Hiszen nemzeti szinten nagyon nagyok az elvárások, és szerintem szépen nyugodtan, de, de folyamatosan és állandóan hangsúlyoznunk kell azt, hogy a 1%-éről, a GDP 1%-án milyen plusz értéket tudunk biztosítani az állampolgároknak Európában. Úgyhogy ezt minden alkalommal hangsúlyoznunk kell. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan a parlamentben, de akár a közvélemény részéről is nem igazán ért, értelmezik megfelelően ezt a költségvetési arányt. Köszönöm szépen. Egy megjegyzésem lenne, illetve egy kérdésem a kollégáimhoz. A szakbizottság úgy döntött, hogy a jelenlegi a költségvetési kérdésekkel kapcsolatos alkotmányos kérdésekről most még vitát eh, nyitunk. Eh, itt van eh, kollégánk, Vegyez de Vigo, itt van a biztos úr. Ezt a 10 percet kihasználhatnánk, hogyha a kollégák egyetértenek ezzel. És kérdezem, hogy a kollégáknak is ugyanez a véleménye. Igen, igen, így van ez. Először is szeretném biztosítani az alelnök urat, én, amikor az előbb hozzászóltam, akkor nem kifizetésekről beszéltem, hanem arról szóltam, hogy politikai szempontból fontos ez az unió számára mostanában. Andrew Duff barátomra nézek. Egyesek részt vettek a konvent munkájában, és végeredményben megállapodtunk valamiben, együtt döntésben a költségvetésre, és a, több, a többéves pénzügyi keretben pedig egyetértési eljárást határoztunk meg. Mindig a régi megnevezést szeretném használni, a pénzügyi terv meg, ö, megnevezést. Lég, végeredményben azt mondtuk, hogy konzultálunk, hogyha új ö, források merülnek fel, vagy ezekről kell beszélni. Ez a megállapodás, emellett kell kitartani. Hogyha most eltérünk ettől a megegyezéstől, akkor az nem fair. Szerintem most a költségvetésre kell koncentrálni, mert, ez a politika, mert az Európai Unió számára ez fontos. Lewandowski kollégámnak azt javaslom, hogy haladjunk, Szerintem, hogy szerintem mindenképpen követnünk kellene ezt, és köszönöm szépen, a elnök úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Három kollega szeretne hozzászólni, úgyhogy kérem mindenki a témánál maradjon. Nagyon röviden, elnök úr, ami az ideiglenes 12-eket illeti, a külügyi szolgálat, aztán a pénzügyi felügyeleti szervek nem tudnak ez, ez alapján működni. Azt remélem, hogy lesz költségvetésünk az év vége előtt, de hogyha nem, akkor az ideglenes 12-ekkel kell dolgoznunk. A bizottság ezen gondolkodott-e már? Mi legyen ezekkel az intézményekkel? Nem csinálnak semmit, vagy van-e valami terv? Köszönöm. Köszönöm, Andrew. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy válaszolt az előző kérdésemre. Értjük egymást, ez kiderült számomra. Thing. I think that, first of all, I, I would just... Ami a költségvetést illeti ezzel kapcsolatban, csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság támogassa az intézmény közi megállapodás jogi folyamatosságát, amely 2006 óta létezik. Tudom, hogy ezt a mm, pénzügyi, a költségvetési rendtartás fogja majd felváltani, de mindemellett, ami a rugalmassági eszközt illeti, ezzel kapcsolatban van egy intézményközi megállapodásunk, és addig ezt kell használnunk, amíg más fel nem váltja az intézményközi megállapodást, valami állandóbb jellegű szabályozás. Ami pedig a több éves pénzügyi keretet illeti, és a saját források kérdését, politikai párbeszédet kell folytatnunk, amely politikai párbeszéd a parlamentet is bevonja. Mendez de Vigo kollégámnak igaza van azzal kapcsolatban, hogy volt egy megállapodás, és nem akarunk további jog, jogosultságokat szerezni, mint amit a szerződés ad nekünk. De amikor ezt megkötöttük ezt az egyezséget, akkor Ezzel implikáltuk, hogy a parlament a párbeszéd részét képezi, és részvevő fele lesz a saját forrásokkal kapcsolatban, mert hogyha kizárnak bennünket, akkor felmerül annak a veszélye, hogy a parlament jelenlegi jelenlegi formájában, jelenlegi hangulatában hogy a tanács javaslatait elutasítja. Egészen világos, hogy a parlament elutasíthatja azt a javaslatot, elutasíthat olyan javaslatot, amelyet nem tartunk kielégítőnek, és amelynek a létrehozásából minket kizárt a tanács kritikus jelentőségű ezért, hogy, a parla- hogy az Európai Bizottság harcoljon a parlament jogaiért az előkészítő tárgyalásokon. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon röviden. A Költségvetési Egyeztető Bizottság eh, tagjaként eh, hozzá kell szólnom, nagyon hosszú és nehéz tárgyalások került sor a költségvetése kapcsolatban, és ez még tart. Egyetértek Andrew Duffal, és nagyon furcsának tartom azt, hogy a tanács úgy gondolja, hogy kihátrálhat a Lisszaboni szerződésből, vagy a Lisszaboni szerződésben azokból a pontokból, amelyek a költségvetésre vonatkoznak, illetve arra vonatkoznak, hogy a parlamentet meghallgatják mielőtt végleges megállapodásra kerül sor. ami a 324-es cikkben is szerepel. Amikor ezt a kérdést feltettük, akkor azt mondták, hogy ez nem szerepel a szerződésben. Másodszor pedig el kell mondanunk azt, hogy itt a költségvetési tárgyalások során nem arról van szó, hogy többet kérünk, hanem megvan annak a veszélye, és az Európai Bizottság legutóbbi javaslata is erre megy, hogy nagyon fontos eszközt fogunk elveszteni, ami eddig a rendelkezésünkre állt, ez pedig a rugalmassági eszköz. Az új folyamatos marzs e, eszköz a 0,03-at marzs alá helyezte, vagy a plafon alá helyezte. A viták során nagyon-nagyon nehéz volt megállapodni. Hogyha nem tudunk megállapodni, akkor folytatódik a vita ezzel kapcsolatban. Egyre több a felelősségünk, egyre több a feladatunk, Lisszabonizáció a költségvetés Lisszabonizációjára kerül sor, és ezzel egy időben csökkentjük a lehetőségét annak, hogy egy nagyon minimális rugalmasságot elveszítsünk, amely eddig rendelkezésünkre állt a költségvetésben. Azt is el kell mondanom, hogy az Európai Bizottság részéről erősebb szerepet vártam volna. Én most ebben az egyeztetésben egy gyenge bizottságot látok, és szerintem ez nem nem válik Európa javára hogy az Európai Bizottság nem védi meg egyértelműen és határozottan a közösségi módszert, és nem áll ki az Európai Unió új feladatai mellett, amelyek ráhárultak a Lisszaboni szerződésben. Köszönöm szépen, kérdezem a e, tolmácsokat, mondja az elnök, hogy 5 percet tudnak-e még maradni, meghallgatjuk meg, a választ. Köszönöm szépen. Mendez de Vigo kolléga felvetésére válaszolva, annak kapcsán, hogy hány projektet érint ez negatívan. Ami a költségvetési vitát illeti, én egyetértek vele abban, hogy a vita nagyon nehéz volt. Önök ott voltak, tudják a feszültséget, amelyet ez jellemzett, illetve a viták kapcsán is. Az egyik legnehezebb évet éljük meg az Európai Unióban, gazdaság és pénzügyi válság miatt. Bemutattunk egy javaslatot, amelyről reméljük azt, hogy elfogadásra kerül az év vége előtt. És világossá tettük azt, hogy ami a saját forrásokat életi, ezt a javaslatot be fogjuk nyújtani, és a több éves pénzügyi keret erre lehetőséget biztosít. Júniusban fogjuk ezt bemutatni 2011-ben. Mindent megpróbáltunk megtenni a vita során, sikerült növelni a költségvetést a bel- és igazságügyi együttműködés számára, illetve a közös kül- és biztonságpolitikánál is sikerült megemelni a költségvetést, és a külső szolgálatoknál, ami a 0,003%-os rugalmasságot illeti. Itt az volt a benyomásunk, hogy ez volt a maximum, amit annak idején el tudtunk érni. A bizottság részéről nagyon fontos eltökéltség, hogy megpróbálunk jobban kommunikálni, világosan bemutatni az érveinket az európai hozzáadott érték szempontjából. Ez a költségvetés is tükr, ennek a költségvetésnek is tükröznie kell ezt, és mi lenne a költség annak, hogyha nem lenne Európa, illetve Európai Unió, ezeket mérlegelni kell. Az eljárásoknál kulcsfontosságú az, hogy tiszteletben tartsuk a szerződést, illetve tiszteletben tartsuk a különböző intézmények szerepét és az Európai Parlament szerepét is. Remélem, hogy ezt sikerül megvalósítanunk, hiszen mindez meghatározó a tárgyalások sikeres végkimenetele szempontjából a több éves pénzügyi keretről. Ami pedig a konkrét kérdéseket illeti, a az új felügyelőhatóságokról, itt természetesen örülnénk, hogyha megszületne a költségvetés. Eddig nem igazán terveztük a kontingenseket, hiszen reméltük azt, hogy sikerül elfogadni a költségvetést. Fontos azonban a korábbi struktúrák finanszírozásának folytatása, mielőtt az Európai Külügyi Szolgálat létrejött, tehát ezeket a relax pozíciókat az általános titkárságon, a tanácsban fenn kell tartani. És mindez sokkal nehezebb a főképviselő számára, hogy hogyan nevezze ki, mi alapján, a külügyi szolgálat személyzetét, hiszen ezek a pozíciók korábban nem léteztek. Reméljük, hogy sikerül megoldani mindezt. A jogi szolgálat most ellenőrzi azt, hogy mi az, ami megvalósítható, hiszen ha ezt nem tudjuk megoldani, nagyon bonyolultá tenni a helyzetét a kül- külügyi szolgálatnak. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy még volt egy kis időnk. So, thank you very much uh, for all... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, köszönöm szépen a biztos úrnak. Folytatjuk a munkát. Holnap 9 órakor szavazunk a polgári kezdeményezésről. Ez a tanács, a bizottság és a parlament közös gyermeke. Köszönöm szépen az ön munkáját, köszönöm a csapat munkáját. És mivel itt már nem fogunk találkozni az AFKO bizottságban önnel, biztos úr, boldog karácsonyt kívánok önnek, és remélhetőleg a költségvetés elkészül karácsony előtt.